Chers collègues, je vous invite à... Kedves kollégák, kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét, hiszen a szokásos késés után megkezdhetjük az ülésünket, a rendkívüli ülésünket. Köszönöm szépen, hogy eljöttek ma. Megkapták a szakbizottság napi rendjét pár nappal ezelőtt. Azt javaslom, hogy rögtön fogjunk is hozzá. Az első a napirend elfogadása, hogyha nincs ezzel kapcsolatban kifogás, akkor elfogadottnak fogom tekinteni a napirendünket. A második pont az elnök közleményei. De hát három nappal ezelőtt Strasbourgban volt ülésünk, azóta újdonság nem merült fel, amit közlen, közölnem kéne, úgyhogy Azonnal át is térünk a következő napi rendi pontra, ez eszmecsere Giovanni Nistri főparancsnoka. Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogatott ma a szakbizottságunkba. Öröm és megtiszteltetés. Találkoztunk már olaszországi missziónk során Nisztri tábornokkal Rómában, elmélyült eszmecserét folytattunk vele a külföldi harcosok jelenlétéről Olaszországban. Különböző struktúrákat beszéltünk át, és ezen belül a csendőrség szervezetét vázolta fel, hogy ők hogyan vesznek részt a radikalizáció és a terrorizmus elleni küzdelemben. Nisztri tábornok elfogadta a meghívásunkat egy mai eszmecserére a terrorizmus elleni küzdelem témájában. El fogja mondani, hogy a csendőrség hogyan vesz részt ebben a munkában, és hogyha időnk van rá, akkor a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről is szólni fog. Mielőtt megadnám neki a szót, azt javasolta, hogy nézzünk meg együtt egy rövid videót, ami áttekintést ad az a csendőrség szervezetének a munkájáról. Ezzel a videóval fogjuk kezdeni, hogyha minden jól működik. Jó jel,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 Bien, merci beaucoup de... Köszönjük szépen ezt a csodálatos videót, ami bemutatja, hogy milyen sokszínű, milyen sok felelősséggel rendelkeznek a csendőrök, és ezt milyen lelkesedéssel látják el. Köszönjük szépen tehát ezt a videót, ami bevezeti a ma délelőtti vitánkat, és akkor most késlekedés nélkül meg is adom a szót önnek, tábornok úr, kb. 15 percre, hogy bemutassa a jövőképüket, a, az elkötelezettségüket, és utána a kollégáknak az ön által is elfogadott módszer szerint fogom megadni a szót egy kérdése, egy válaszra. Köszönöm szépen, és akkor öné a szó, parancsoljon. Grazie, signora Presidente. Köszönöm, elnök asszony és köszönöm az Európai Parlament terrorizmussal foglalkozó külön bizottságának. Nagy megtiszteltetés számomra és az itt jelenlévő kollégáim számára, hogy itt jelen lehetünk, és egy újabb találkozón vetünk részt a júniusi találkozót követően megtiszteltetés ez számunkra, mert ez lehetővé teszi, hogy bizonyos témákról mélyebben eszmét cseréljünk, és egy kicsit jobban megismerjük egymást, különösen a fő jellemzőinket kell megismerni. Ez kettős jellegű a katonai ágazatban, illetve a szorosan vett polgári területen. Úgy gondoljuk, hogy felhasználhatóak vagyunk a különböző uh, szupranacionális uh, hatóságok részéről is különböző beavatkozásokra, missziókra. A mai napon néhány különleges jellemzővel szeretnék foglalkozni, így például a kulturális javak kereskedelme elleni küzdelem, illetve a szervezett bűnözés elleni küzdelem ezek, amelyeket a nyomozati osztályokkal, illetve a területen működő egységekkel együtt végzünk a Stability Policing tevékenység keretében, és itt van a web monitorozás és a környezettel kapcsolatos kérdések. Gyors áttekintés egyes projektekről és programokról, amelyeket az Európai Unió alapjaival együttműködve folytatunk le. Mára már tény, hogy a kulturális javakat illetően a bűnözői tevékenységek mindenféleképpen határokon átnyúló jelleget öltenek, és itt van például a 2000-es Palermói Egyezmény, amit felül kellene vizsgálni a tekintetben. Ezen kívül meg kell erősíteni a nemzetközi rendőrségi együttműködést is. Különösen növelni kell az elemzési és értékelési képességeket ezen jelenséggel szemben, különösen európai szinten. Remélhetőleg a tolmácsok képesek követni a mondandómat. Jó, rendben. A testület már 69 óta foglalkozik ezzel a területtel. Van egy kiválósági egységünk, és ez a kulturális javakkal kapcsolatos csendőségi kapitányság, ez egy különleges jellemzőkkel rendelkező egység, és még a 90 a 70-es Párizsi Egyezmény előtt jött létre. És ennek az volt a célja, ennek az egyezménynek, hogy felhívja a figyelmet a kulturális javakkal kapcsolatos bűncselekmények elleni küzdelemre. Információcsere történik különböző tagállamok rendőrségi szerveivel, Franciaország, Spanyolország, Németország, Hollandia, Románia, Anglia, ezek többek között – és az Európol támogatásának köszönhetően fontos eredményeket értünk el, különösen a veszélyprofilokat sikerült azonosítani az online kereskedelemben. Az utóbbi egyik műveletünk a Demetra művelet volt. Ezt az Europol és az Eurojust támogatásával hajtottuk végre, és így módon sikerült fel deríteni egy szervezetet, amely a szicíliai eredetű kultúrás javak kereskedésével, illeges kereskedésével foglalkozott. 22 intézkedést bocsájtottunk ki, ebből három európai elfogató parancsot Olaszország, Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország részvételével. Itt több mint 4000 kutás tárgy volt, műtárgy volt érintve, és itt nem ezek visszaszerzése a fő tevékenységünk, hanem az egész bűnözési láncolat felderítéseit különböző szakaszok vannak, minden egyes szakasz a tevékenység bizonyos részét ellenőrizte az illegális áshatásokat illetően. Ugye itt volt az illegális export, a piacra dobás, és akár a hamisítás is ezen műtárgyak esetében, hogy felkerekítsék a jövedelmüket. Ez a művelet, ez egyfajta hivatkozási modellé vált. Az eredményeket bemutattuk az Organized Property Crime konferencia keretében, amire szeptember 17-én került sor. Itt ezek a tevékenységek az illegális régészeti ásatásoktól terjednek Olaszországban, és ez a illegális értékesítés, az ebből befolyó jövedelmeket használják akár arra, hogy amikor ezeket lefoglalják, akkor aztán ezeket a pénzösszegeket az illegálisan eltulajdonított műtárgyak visszaszerzésére használ fel az állam. És itt ez nagyon nagy profitot jelent az érintett bűnözőknek, ez az illeges tevékenység. És ezen ellenőrzési igény nyomán kértük az Europol irodájától, hogy értékeljen egyfajta éle, elemzési struktúrát, Analysis Project Crime Art néven, amelynek célja a kulturális javak védelme volt ezen tevékenységektől. És ez a, az kutás javak illegális kereskedelme ellen irányul ez az egész terület, de itt erre egy különlegesebb figyelmet kellene fordítani, mert az a világ, ahol ezek a tevékenységek zajlanak, a kulturális javak illegális kereskedelme, ez kapcsolódik a terrorista szervezetek finanszírozásához is. Tapasztalataink azt mutatják, hogy nincsenek még eljárásban felhasználható bizonyítékaink, de jelek mutatnak, a titkosszolgálatok információi mutatnak arra, hogy ezek a tevékenységek fennállnak. Ez tehát az érv az Analysis Project felállítására, és bemutattuk ezt az a Europol végrehajtó igazgatójának. Vannak itt lehetőségek az adatbankokat illetően is, amelyek az illegálisan országból kivett kultás javakat ö, ö, tartják nyilván. És még egyszer szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos ezen adatbankokat megvalósítani, létrehozni, és így egy nagyobb nyomozati ö, lehetőség jön létre a weben, Az Európai Uniónak azt is javasoltuk, hogy bocsásson rendelkezésre finanszírozást, a slots detection systemet, illetően amely egy informatikai rendszer szoftverekkel ellátva, és az lehetővé tenni egy platform létrehozását, és ez egyfajta automatikus kutatási platform lenne, és össze lehetne vetni automatikusan a képeket, amelyek az egyes adatbankokban szerepelnek a rendőri szerveknél, és így módon azonosítani lehet a műtárgyakat, amelyeket illegálisan kivittek egy adott országból. Természetesen a web lehetőségeit ismerve a kriminalitás és a terrorizmus szélesebb területein ezen eszközöket még inkább finomítani, specializálni kell, hogy megfeleljenek e célnak. Remélhetőleg az Európai Unió elfogadja majd ezt a projektünket. Nem fogok kitérni arra, hogy az UNESCO-nál a Unite for Heritage zajlik. Ez egyfajta kulturális kéksisakosok területe. Ez egy miniszterközi együttműködés egyedülálló világszinten. Ezt a rendszert már teszteltük Irakban, ahol is két tanácsadó dolgozott, Erbilben és Bagdadban az UNESCO delegációt támogatandó, valamint az iraki kulturális, kultuszminisztert is támogattuk tevékenységünkkel de ez csupán egy építő kockája a testület tevékenységeinek globális szinten. És most szeretnék áttérni a kulturális javakat illető problémáról arra a problémára, amely a kriminalitás, a szervezet, bűnözés, a terrorizmus összefüggéseire mutat rá, és itt különösen a csendőrség specifikus egységére, a rosszra szeretnék rámutatni, amely a terrorizmussal kapcsolatosan végez összetett nyomozásokat, és minden területen dolgozik merényletek kapcsán, amelyeket Olaszországban követtek el, illetve olyan bűncselekményekben, amelyek célja a terrorizmus, és amelyek külföldön okoznak károkat. Rómában van a felelős bírósági hatóság az olasz állampolgárokkal külföldön, e, szemben külföldön elkövetett merényletek vagy bűncselekmények kapcsán, és ez kapcsolatban áll a mi egységünkkel. Itt az eredmények. Egyrésztről azt mutatják, hogy a DAS három tagját tartóztattuk le Líbiában nyomozások lezárásaként. Olyan cselekményekre irányultak ezek a nyomozások, amelyek olasz állampolgárok elhalálozásával zártak, jártak. Négy embert raboltak el, olasz cégnél dolgoztak, a Compound eninél dolgoztak Líbiában, Melitában, és ez 2015-ben történt ez az esemény. Aztán voltak más vizsgálatok, amelyek olyan elemekre mutattak rá, amelyek illegális tevékenységekre utaltak a Donbassi térségben zajló tevékenységekre. Itt nem különlegesen iszlamista jellegű terrorizmusról van szó, hanem általánosan politikai jellegű terrorizmusról. Aztán van még itt egy másik szempont, amit ki kell emelni, hogy mennyire fontosak ezek a szervezetek, amelyek külföldön működnek. Itt van például ez az ezred, a, a specializált csendőri ezred, amely a kifornátó művelet keretében tevékenykedik, Koszovóban államosoznak, és egy informatikai tevékenységet végeznek, monitorozzák a radikalizált vallási közösségeket, melyeken belül számos külföldi harcos tevékenykedik, Szíriából, Irák, Irakból érkeztek, és ezen személyek európai országokba akarnak menni. Ez a stabilitási rendőri egység, úgymond, egyfajta támogatási egység, amely a helyi rendőrség tevékenységét támogatja, ezen informatikai elemek alapján 2016-ban, 17-ben és 18-ban 23 intézkedést foganatosítottak az adott személyeket nem engedvén be a Schengeni térségbe. Tehát a helyszínen zajló informatikai tevékenység nyomozás lehetővé tett tette, hogy a kockázatos profilokat azonosítsák, és ezek az összes tagállamban érvényesek. Ezek nagyon jó modellek, amiket mi megelőlegezett megelőzésnek hívunk, és itt a határokon fenyegető veszélyekre hívjuk fel a figyelmet az EU határain, és ennek célja az is, hogy az Európai Unió kötelezettségvállalásával haladjunk előre, például Afrikában, a Sahel övezetben amely kulcsfontosságú terület a migráns áramlás áthaladása szempontjából, és itt a terroristák vagy a külföldi harcosok mozgásának területe is ez az övezet. Számos misszión veszünk részt, polgári jellegűek is részben ezek, melyeket az EU szervez. utalnék arra, hogy a Szahel érzékeny területein a beavatkozásokban is részt veszünk, ahol erőteljes a terrorista fenyegetés az iszlám állam területi igényeinek megfelelően meg próbálunk fejlett elemzési rendszereket létrehozni, és a híreket tudásra próbáljuk átváltoztatni, akár az adott területen, akár az EU-n belül, akár külföldön. A testület ezen tapasztalatok alapján jelenleg alakít ki egy olyan rendszert, amely a kockázatosnak ítélt személyek azonosítására szolgál. A radikalizációt nyomon követjük, mielőtt erőszakos cselekményekbe torkolna ez. Jelenleg egyfajta mutatókat használunk, radikalizációs mutatókat, amelyeket az adott személy kapcsán gyűjtünk, a magatartását vizsgáljuk, akár szabadlábon, akár pedig a büntetés végrehajtás intézetekben. És ezek hasznosak megelőzési cél, céllal, ugyanakkor nem mindig vannak összhangban a terroristák profiljaival, ezek nagyon különbözőek lehetnek ugyanis. Ezért alakítunk egy informatikai platformot, amely több kritériumot használó elemzést végez, és ez lehetővé teszi, hogy a rendőri nyilvántartások adatait is felhasználjuk, és nem csupán a radikalizáció mutatóit használjuk, hanem különféle profilokat, amelyek a radikalizáció kockázataira mutathatnak rá, és ezek a profilok később támogatják majd a rendőri tisztviselők döntéseit. Így célzott tevékenységekre van lehetőség az adott személyek kapcsán. A testület két projektet indított a Horizont 2020 keretében. Az első neve Dante, ez a terrorizmushoz kapcsolódó tevékenységek elemzésére irányul. Ez itt videó és audio kommunikációkat tömörítő eszköz, amely lényegre szorítja ezen kommunikációk tartalmát, és egyetlen képernyőn jeleníti meg ezeket, és ez alapjelet alaposabb elemzést végezni. Az Asgard rendszer, megint csak a Horizont 2020-on belül, ez adat elemzési rendszer, szintén adatgyűjtésről van szó a Big Data világából, és más projekteket is bemutattunk, amelyek az analitikai képesség fejlesztésére irányulnak, és ezeket az EU éppen értékeli. Az egyik a Predictor, a másik neve pedig az FC 2.0, ami szintén a terrorizmus és a bűncselekmények felderítésére irányul. A concludere, scusandomi anzi di essere... Végezetül, és elnézésüket kérem, hogy nagyon hosszasan szóltam, remélem, hogy nem volt túlságosan unalmas a mondandóm. Egy másik szempontra szeretnék emlékeztetni, amit szintén nagyon nagy figyelemmel kell értékelni európai szinten, és ez a hulladékok illegális kereskedelme. Itt persze nem csupán a kommunális hulladékra gondolunk, hanem az újrahasznosítható, újrahasznosított hulladékot, és minden egyebet, amely a hulladékvilága körül forog, úgymond. Az EU beavatkozásának köszönhetően lehetséges volt finanszírozni és kifejleszteni egy Tekumnak nevezett projektet, amely a környezeti bűnözés megelőzésére irányul, és ez a múlt évben zárult le. A cél az adatgyűjtés, az elemzés, a, le, a bevált gyakorlatok megosztása az illegális hulladékkereskedelem területén, és ez, ebben az ágazatban is vannak új projektjeink, amiket már bemutattunk. Szeretném kiemelni, hogy ez az ágazat mennyire lényeges, mert ez nagy lehetőséget biztosít a, arra is, hogy a szervezet bűnözés hatalmas profitot szedjen ki ebből az ágazatból. Itt a hulladék különböző formái vannak persze érintve. És most le is zárom. Nagyon fontos a biztonság növelése, mert a fenyegetések is növekednek a földrajzi távolságok gyakorlatilag elveszítették már a jelentőségüket egy, ebben a korszakban a technológiának, a webnek, a dark webnek és a egyebeknek köszönhetően. A testület hozzájárul az operatív eszközök kifejlesztéséhez, amiket alkalmazni lehet, hogy növeljük a megelőzést, és az erőszakos szélsőségek ellen fellépjünk. Fontos az európai koordinált megközelítés ezen parlamenttel és ezen szakbizottsággal együtt, és ez bizonyosan egy nagyon fontos dolog. Még egyszer köszönöm, hogy megadták nekem a lehetőséget, hogy kifejtsen nézőpontomat, és köszönöm, hogy figyeltek arra, amit mondtam. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Nisztri tábornoknak, de fő parancsnoknak ezt a beszámolót. nagyon jókor érkezett ez a beszámoló, hiszen most tartunk ott, hogy a jelentésünket véglegesítsük, és kiválóan illusztrálta azt, hogy mennyire fragmentáltak a különböző bűnügyi tevékenységek, és éppen ezért az államok, a biztonsági, rendőrségi erőknek mindenképpen össze kell fognia, ez egy együttműködés, és nagyon fontos az, hogy minél több fronton fellépjünk a különböző veszélyek és fenyegetettségekkel szemben. Köszönöm szépen, köszönöm ezt az expozét, köszönöm, hogy elmondta, hogy milyen projektjeik vannak, milyen eszközökkel dolgoznak, illetve említette azt is, hogy az Európai Unió hogyan és mennyiben van jelen ezekben a tevékenységekben. Először a koordinátoroknak adnám meg a szót. Anna Gomest írtam fel az imént. Kedves Anna Gomes, ön következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, tábornok úr. Beszélt a terrorista csoportokról, a terroristák valóban a szervezett bűnözés egyik megjelenési formája, tehát ezek szervezett bűnözők, különösen szörnyű bűncselekményekre specializálódtak, de szervezett bűnözésről van szó, ezt ne feledjük el. Nem szabad semmiféle politikai legitimitást adni nekik. Még azt szokták mondani magukról, hogy politikai célkötőzéseik vannak, de alapvetően mégiscsak bűnözőkről van szó. A kérdés az, hogy megfelelően hatékonyan lépünk-e fel. A pénzmosás rendszere végül is eléggé messze menően tolerálva van az Európai Unióban. Sok példát is tudnék erre mondani. Az irányelveink ellenére nagyon kevés jogszabályt hajtanak végre, nem azért, mert nem próbálják meg a szakértők, hanem azért, mert nem, e- nem elég jól működik a rendszer. Említette a kulturális javak illegális kereskedelmét, és hogy ebből finanszírozzák a terrorizmust. Az úgynevezett szabad kikötőkben folyó dolgokat szoktuk elemezni, meg szoktuk nézni, hogy ott mi történik Svájcban, Luxemburgban, máshol is a kulturális javakat itt évekig tárolják, amíg aztán felbukkannak. És nem tudom, hogy milyen más bűncselekményekre, de például terrorizmusra aztán felhasználják, a termés finanszírozására felhasználják ezeknek az illegális kereskedelmét. Említette aztán a hulladék, illegális hulladékkal való kereskedést, kereskedelmet, különböző maffia és egyéb tevékenységeket eh, finanszíroznak ebből. Ellenőrzik például a kriptovalutákat? Vannak olyan tagállamok, akik eh, kriptovaluta központnak titulálják magukat. Olaszország közelében, ott van, közelében például ott van Málta. Amikor Olaszországban jártunk, akkor Katániában és Pozalóban jártunk, és említették azt, hogy mennyire nehéz a száhelővezetet ellenőrizni. Persze. Hogy is lehetne száhelt ellenőrizni? Nyilván csak az ottaniak hajthatják ezt végre, de azt megtehetjük ahogy csökkentjük az csempészek számát és tevékenységét, hogyha megnyitjuk a legális bevándorlás csatornáit, így kevesebb ember menne el az csempészekhez. Amikor Katerinemes Pozálóval láttuk, akkor jártunk, akkor láttuk ott a Máltáról érkező kompokat. Azokat nem nagyon ellenőrzik, mert az Európai Unión belüli forgalomról van szó. De van arra vonatkozó bizonyítékunk, hogy nagyon könnyen lehet máltai vízumot beszerezni, erre van bizonyíték, tehát egy máltai vízumot lehet kapni, lehet beszerezni, Algériából, Líbiából, bárhonnan, tehát csak Máltába kell vízumot venni, és utána bárki könnyedén felszállhat egy ilyen kompra, és áthajózhat Olaszországba, vagy máshova Európába. Komolyan gondoljuk azt, hogy eh, a kiskapukat be tudjuk zárni? Köszönöm szépen. Io ringrazio la, l'onorevole Gomes. Per... Köszönöm szépen, Gomes asszony. Köszönöm ezeket a gondolatébresztő kérdéseket. Valójában az utolsó kérdés a legfontosabb. Komolyan gondoljuk ezt. Igen megpróbáljuk a jogszabályok értelmében és a rendelkezésre álló eszközökkel ezt a munkát végrehajtani. Olaszországban például a kokáért létrehoztunk egy koordinációs központot, és elemző központot, ahol hetente az összes rendőri erő és az összes titkosszolgálati ügynökség információját egyesítjük, a heti üléseken ezen intézmények vezetői megvizsgálják azt, hogy milyen információ, amikor megvizsgálják ezek az információt, akkor összevetik azt, hogy az egyes őrszemeknek az információi összességében milyen képet adnak ki. Ezek alapján kezdődik el az elemzés, és aztán ebben a központban vagy kiadják az utazi, utasítást az egyes egységeknek, vagy megfogalmaznak konkrét célkitűzéseket és célpontokat jelölnek ki. Tagállami szinten tehát azt gondolom, hogy nagyon koordinált a fellépésünk, és ehhez természetesen a bírói szervek hozzájárulása is szükséges. Ami a Deep Web-et illeti, illetve a pénzügyi őrséget, aktívak vagyunk a kriptovaluták kérdésében is, de hát a rendelkezésre álló eszközökkel kell fellépnünk, és hogyha a parlamentek egyéb eszközökkel ruházzák fel a rendőri erőket, annak örülünk. Például talán tudja, hogy Olaszországban van egy maffia ellenes jogszabály, halmaz, és például a személyes vagyonra vonatkozó jogszabályok szintén nagyon konkrétak és nagyon jól fejlettek, tehát a személyes vagyon megvizsgálására vonatkozó jogszabályok. És úgy látjuk, hogy az Európai Unióban fejlődik az erre vonatkozó jogszabály, tehát egyre fejlettebbek az ilyen típusú jogszabályok. Van egy jogszabálytervezet, melynek értelmében a rendőri szervek is hozzáférhetnek az ilyen típusú adatbankokhoz, ahol a különböző vagyonokat tartják számon. Ezáltal például a banki vagy a vagyonra vonatkozó adatoknak a szentségét szüntetjük meg, tehát ezt az, ennek az alapelvnek mondaná ez elved, de hát ilyen típusú eszközökre szükségünk van. Ön említette a vízum kérdését. Például Kampánia területén korábban Olaszország középső és déli részért voltam felelős. Nos, ezeken a területeken sokszor fellépünk olyan bűnözők ellen, akik valamilyen módon a szervezett bűnözéssel vannak kapcsolatban, és sokszor olyan dokumentumokat, személyes dokumentumokat vagy iratokat adnak át, amelyeket mondjuk migráns dokumentumnak is nevezhetnénk. Tehát ilyeneket tapasztalunk, és fejlődik az eszköztárunk, de ehhez azt hiszem még plusz segítségre van szükség. Csak odáig tudunk eljutni, ameddig a takarónk ér, úgyhogy plusz, ha plusz eszközökkel felruháznak minket, azt megköszönjük. Köszönöm szépen, tábornok úr! Monika Holmájer asszony kiszaladt, akkor Káterina Kirnicsi következik. <coughs> Grazie, grazie, president. Köszönöm, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani a uh, vezetőnek, aki egy gyönyörűséges videót is bemutatott nekünk. Hát én mindig csodálom ezt a kötelezettségvállást a csendőrség részéről, és a rengeteg hatáskört, kompetenciát, a sok ágazatot, ahol ők működnek, az olasz területen kívül is természetesen ön szólt egy olyan szempontról, ami nekünk nagyon fontos, és ez nem más, mint a terrorizmus finanszírozása és itt van egy kapcsolat a terrorizmus és a szervezet bűnözés között. Ön erről már helyesen szólt. Nos, úgy tűnt nekem, hogy azt vettem ki a beszámolójából, hogy itt van egyfajta igény arra, hogy növeljük az együttműködést a rendőri erők között, a különböző országok rendőri erői között. Kérdésem tehát önhöz, hogy hogyan lehet elérni, hogy ez az együttműködés, ami alapvető, ezt láthattuk Olaszországban is, hogy ez valóban teljesen kibontakozhassék és hatékony módon működjék valamennyi európai országban. Aztán van még egy másik kérdésem, ön szólt egy másik témáról, amely nagyon kényes. A börtönben lévő személyek különböző bűncselekmények miatt radikalizálódnak később. És ön elmondotta, hogy hogyan lehet fellépni ezekben az esetekben. Kérdésem önhöz, hogy hogyan lehet fellépni a megelőzést illetően, mert azt hiszem, hogy ez a fő eszköz, amit alkalmaznunk kell, hogy fellépjünk a terrorizmus ellen. Tehát még egy korábbi fázisban a megelőzés szakaszában kell beavatkozni. Hogyan lehet a megelőzést végrehajtani olyan személyek eszemben, akiket magányos farkasnak nevezünk? Olyan egyénekről van szó, akik nem kapcsolódnak terrorista sejthez, akik ö, nem voltak korábban közönséges bűnözők, úgymond, de egyszer csak terrorista cselekményeket követnek el, esetleg interneten radikalizálódnak a web használatával. Hogyan lehet ezekben az esetekben fellépni? És aztán egy általánosabb kérdés, amely talán kapcsolódik az Anna Gomes kollégám kérdéséhez is. lépjük fel komolyan, mondta, Hát tábornok úr, még egyszer köszönöm, hogy jelen van itt körünkben. Mi európai társ jogalkotóként beavatkozhatunk, hogy egyfajta hozzáadott értéket biztosítsunk a szervezet bűnözés elleni fellépésnek és a terrorizmus elleni fellépésnek. Azt hiszem, hogy ön ugye említette, hogy egy erőteljes jogszabályra vagy jogszabályokra szükség lenne, tehát mindenképpen szükség van arra, hogy a jogszabályok olyan eszközöket is tartalmazzanak, amelyek, ugye ön említette az adatbankok, az információcsere témáját, a pénzmosás elleni küzdelmet. Tehát hogyan lehetséges az ön szerint, azok szerint, akik a területen működnek konkrétan a mindennapokban, a terrorizmus elleni küzdelemben. Azt tehát ön az a kérdésem, hogy hogyan tudjuk önöket megtámogatni ilyen eszközök révén. Köszönöm. Köszönöm, Kinicsi asszony, hangzik a válasz. Ön tudja, hogy milyen nagyra becsüljük az ön figyelmét, amely az ön személyes történetéből is adódik, ezt mindig ki kell emelni. Három kérdés. A rendőri, az európai rendőri erők koordinálása volt az első. Ugye én már régóta ö, dolgozom a csendőrség kötelékében, hát azóta nagyon előreléptünk, az Europol, Eurojust és a többiek ö, azóta létrejöttek. Azt hiszem, hogy az Europol fejlődése az elmúlt években nagyon lényeges dolog, különösen amiatt, hogy hogyan zajlik az információk megosztása, cseréje. Ugye vannak ennek standardizált módjai, ezek az analysis projektek, ezek specifikus témákra irányulnak. Például itt van a szervezet bűnözéssel kapcsolatos elemzés. Ez egy olyan ö, konténer, úgymond, amiben bele lehet táplálni, hogy nisztri fiatalon mondjuk közel került a Koszka maffia szervezeteihez akár, és akár egy másik rendőr betáplálhatja, hogy Nisztrit fiatalon Párizsban lát ettek egy olyan étteremben, amit bizonyos személyek üzemeltettek, gyanús személyek. Hát uh, itt ugye arról van szó, hogy az Európol működési módja ezen specifikus elemzési projektekkel, ez egy hatalmas informatikai kincset, vagyont jelent, és ezt mindenképpen folytatni kell ezt a tevékenységet. Mi azt kértük tehát, hogy uh, ugye itt van egy specifikus projekt a kulturális javakkal kapcsolatosan, mi kértük azt, hogy ezt növeljük, erősítsük, hiszen itt ez több tényezős játék, a kulturális javak illeges kereskedelme. A válasz tehát, hogy folytatnunk kell ezt az utat, egyre nagyobb jelentőséget kell biztosítanunk a, az Európolnak, és az Európol végrehajtó igazgatósjának elmondtam, hogy mi mindent az Európol rendelkezésre bocsájtunk, erőforrásainkat is, hogy létrehozzák ezt a különleges ágazatot. Itt az a mindig az a ö, fontos, hogy az ellenségünk közös, tehát ö, a legjobb szakmai tapasztalatokat, információkat is be kell dobnunk a közösbe, hogy le tudjuk küzdeni a közös ellenséget. Az eredmények azt mutatják, hogy egyrésztről kedvezőek ezek, most anélkül, hogy diadalmoskodnánk. Másrésztről pedig azt is megmutatják az eredmények, hogy ez nem egy valaki sikere a ilyen részvételének kizárásával, ami pedig a radikalizálódás megelőzését illeti vagy akár a magányos farkasok problémáját illetően. Nos, én azon projektekre emlékeztetnék, amelyeket mi fejlesztünk ki most az EU finanszírozásával, és ezek a projektek az egy egyre mélyebb, egyre intelligensebb értelmezését teszik lehetővé azoknak a fájloknak, amelyeket az interneten lehet találni. Ön helyesen említette, hogy az esetek nagy többségében ugye később fel lehet fedezni, hogy az az adott magányos farkas már korábban bizonyos tartalmú posztokat tett fel ide-oda-amoda, tehát itt rendőrségi szempontokról van szó, de van egy komplexebb szempont is, ami talán még fontosabb, hogy hogyan lehet lehetővé tenni a fokozatos be illeszkedést, ez természetesen nem a mi hatáskörünk, nem a mi kompetenciánk, de ugye itt a monitorozás szempontja nagyon fontos a különböző forrásokat, illetően ez elengedhetetlen. Minél inkább sikerül megteremtenünk ezeket az eszközöket, annál jobban képesek vagyunk ezt a megelőző tevékenységet végezni. A beszámolomban már megemlítettem hogy vannak ezek a radikalizációs mutatók, és ezektől áttérünk a multitényezős kritériumokra, és ez nem csupán a magatartásformákra irányul, azokat vizsgálja, nem a sztereotípiákat csupán, hogy valaki megnöveszti a szakállát, megváltoztatja a ruházkodását, a felesége már nem megy bevásárolni, tehát ezek banalitások, ez már nem elégséges, ez nyilvánvaló, tehát ezen fix kritériumok, radikalizációs kritériumoktól át kell lépnünk más kritériumokra, amelyek akár a Big Date-ből veszik ki az információkat, vagy a rendőrség információs központjaiból, és nagyon sok építőkockát összeillesztve, sok információt összefogva, ugye az Europolnak is van Analysis projektje, aztán a rendőrségen, aztán a bírósági ítéletek tartalma, újsághírek. Mi olasz területen a Szikolta projektet fejlesztjük most. Ez egy ellenőrzési rendszer, amely lehetővé teszi összefogni ezeket az információkat. Persze ezen projektek pénzbe kerülnek, ezeknek a működéséhez is pénz kell. Szerintem a megelőzési szempontot, illetően a rendőrség részéről. Ugye van a társadalmi megelőzés, ez egy másik kérdéskör. Ugye azt tudni kell, hogy ezek a személyek a weben mozognak azt megelőzően, hogy a valóságban hatanának végre cselekményeket. És aztán a harmadik kérdés. Én persze nem semmiképp se engedném meg magamnak, hogy javaslatokkal éljek a képviselőink irányában, vagy a politikai szervek irányában. Azt hiszem, hogy az elnök asszony megengedi nekem, hogy amikor, amit önök a TER szakbizottság tesznek, az nagyon-nagyon fontos, önök elmennek a helyszínre, megnézik a dolgokat, meghallgatják a véleményeket. Azt hiszem, hogy ahogyan meghallgatják a véleményeket, a politikai és képviselői intelligenciájuk lehetővé teszi majd, hogy összefogják azokat a javaslatokat, amelyeket fel lehet használni majd később. Nagyon köszönöm tehát az önök figyelmét, és azt is köszönöm, hogy itt vesztegetik ma az idejüket velem, pontosan ezen oknál fogva. Köszönöm. Köszönöm szépen, főparancsnok úr. Nagyon finom elemzéseket hallottunk önöktől. A perspektívája rendkívül messzire megy. Köszönöm tehát a megjegyzéseket, a megfigyeléseket, és most Maria Koledza Bilt asszony kap szót kérdésfeltevésre. Olaszul fog beszélni. Buongiorno, benvenuti. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt, Önöket. Olasz vagyok, Svédországot képviselem, de nagyon jól ismerem az Önök munkáját, a sikereiket, a Balkánon is együttműködtünk a háború után. Tudtam, hogy mit tesznek, és azt gondolom, hogy minden olasz és minden európai tisztában van ezzel. Beszélt arról, hogy a jogszabályalkotónak milyen kötelességei vannak, illetve hogyan segíthet az önök munkáján. Nos, mi is ezen vagyunk. Próbáljuk a jogszabályi eszközöket megteremteni ahhoz, hogy a terrorizmus elleni harc könnyebb legyen. Beszélt az Euróborról. Ön szerint az európai jogszabályok, például az antiterrorizmus, tehát a terrorizmus elleni irányelvennek, mit gondolom hasznosságáról, vagy a különböző európai nyomozási jogszabályok konkrét jogszabályokra kérdeznék rá, hogy, hogy e, ezekről mit gondol, illetve mit tehetünk még, hogy az önök munkáját segítsük. Köszönöm. Sono io che ringrazio lei. Én vagyok hálás önnek, tisztelt képviselőasszony. A lényeg itt is az, hogy meglegyen az egyensúly, a rendőrségi megelőzés és a magánélet védelme között. Szeretnénk az egyént, a személyt megvédeni, úgyhogy tudom, hogy ezt a két dolgot nagyon nehéz összeegyeztetni. A PNR jogszabály meghozatalával, ami ugye az utazások vonatkozó adatokról szól. Nos, ezzel kapcsolatban azt mondom mondani, hogy ezt folytatni kéne még ezt a, ezt a projektet, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy csak a illetékes szervek jussanak hozzá ezekhez az adatokhoz, és senki más. és azt gondolom, hogy ez igaz eh, minden hasonló tevékenységre. Én jónak tartom a terrorizmus ellenes irányelvet, bármilyen jogszabályt, ami ezen a területen születik. Nagyon fontosnak tartott továbbá az, hogy a különböző folyamatokat nyomon tudjuk eh, követni, nem csak a pénz útját, hanem az egyes utazások, az egyes személyek eh, útjait, utazásait, és mindenképpen nyomon kell tudni követni. ez alapvetően egy nagyon komoly kapu, virtuális kapuként fogom fel ezt az egész rendszert, ahova szenzorokat, érzékelőket kell építenünk, Ott van például a lopás ellenes, a lopásgátló, ott vannak a lopásgátlók, amiket a, a, a szupermarketekben használnak, a különböző áruházakban. Most ilyen típusú megoldásra van szükség, de nem akarok túlságosan banális példát hozni. Tehát tudnunk kell azt, tudnunk kell olyan érzékelőket létrehozni, amik bejeleznek, hogyha valaki ezeken a kapukon, virtuális kapukon ki be akar közlekedni de más, más dolgokon is el lehet gondolkodni, például a hajóval történő szállításokon, utazásokon hogyan lehet ezt ellenőrizni. Szerintem mi típusú kérdéseken kéne elgondolkozni. Sajnos nincs elég, elég idő arra, hogy most konkrétan belemenjek minden egyes lehetőségbe. Szerintem ilyen típusú kérdéseken kell elgondolkozni, ezt kell megvizsgálni, és minden egyes lehetséges útvonalra kell állítani egy őrszemet, úgy, úgymond. Tehát egyfajta védő buborékot kell kialakítani, amelyen át tudunk látni, és amely segítségünkre van. Elnézést, hogy ilyen általános választ adok, tudatában vagyok ennek, de szeretném, hogyha magát a koncepciót megértenék, ellenőrzési rendszerekre van szükség, amelyek lefedik az összes típusú mozgást, de arra is, lehet, arra is lehetőséget adnak, hogy a konkrét személyekre, konkrét mozgásokra rákeresünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Birgit Széppel következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt tábornok úr, köszönöm szépen, hogy itt van velünk ma. Köszönöm az előadását, és köszönöm, hogy időt szakított arra, hogy a kollégák kérdéseire is válaszoljon. Ha jól értettem önt, amikor a bevezető nyilatkozatát tette, az olasz csendőrség harmadik országokban is aktív. Az olasz kormány határozata nyomán, de együttműködve az Európai Unióval. Mindkét esetben az a kérdésem, hogy mi az alapja ezeknek a cselekményeknek. A harmadik országok kértek segítséget, vagy pedig ez barátságos nyomásgyakorlásnak minősül azon országok esetében, akik úgy tűnik, hogy egyedül nem boldogulnak, illetve hogy néz ki az illető országok hatóságaival való együttműködés. Említette az iszlám terrorizmus általi fenyegetettséget, de általános politikai terrorizmus fenyegetése is létezik. Az Európai Bizottság nemrég beszámolt a Libe szakbizottságnak arról, hogy az Európai Unión belül csökken az iszlám támadások mennyisége, miközben növekszik a nem iszlámista jellegű támadások száma. El tudnám mondani, hogy meg tudja erősíteni azt, hogy az olasz tapasztalatok alapján milyen típusú támadásokra került sor az utóbbi időben Olaszországban, illetve a harmadik országbeli helyzet hasonlít-e ehhez, vagy a harmadik országokban az iszlámista terrorizmus van túlnyomó többségben továbbra is. Utolsó kérdésem a radikalizáció kockázatára vonatkozik. Értem, hogy ezt elemezték, jól tudom, vannak prediktív és proaktív rendőri technikák is, megpróbálják előre feltérképezni, hogy ki az, aki radikalizálódhat, hogy korán fel lehessen lépni. önök, mint rendőri hatóság, mely stádiumban kezdik meg az együttműködést más szervezetekkel mindezek kapcsán? Nem csak arról van szó, hogy valaki hirtelen egyik napról a másikra radikálisá válik. Vannak olyan szociális vagy más körülmények, amik a radikalizációhoz vezethetnek. Ez azt jelenti, hogy nem csak a rendőrség, hanem más szervek is lehetnek olyan pozícióban, hogy feltárják ezeket a jeleket. Köszönöm a kérdést. Riguarda la cooperazione, la cooperazione. Ami a külső országokkal, a harmadik országokkal való együttműködést illeti, az összes tevékenységünket egy szűrőn keresztül végezzük, például a külügyminisztérium keresztül, az olasz külügyminisztérium kerül, tehát konkrétan az olasz külügyminisztérium megegyezik egy olyan külügyminisztériummal, ahol kérték a segítségünket, és így két oldalú megállapodást kötnek. Megkeresik aztán a csendőrséget. A csendőrség két kiválósági központot is működtet. Az egyikben a NATO-val vagyunk összeköttetésben, a másik, másikban pedig az ensz -el. Ez az úgynevezett stabilitási rendőrségi kiválósági központ. Ezt ki kell fejtenem, mielőtt válaszolnék a kérdésére, ha megengedi ezt számomra az elnök asszony. Tehát a stabilitási rendőrséggel térnék ki, vagy stability policing, a stabilitást hogyan tartja fenn, vagy tarthatja fenn a rendőrség. Ez egy új koncepció, bár valójában már évekkel ezelőtt megjelent. Rendkívül fontos az, hogy az érdeklődő országokkal teljes egyetértésben történjen a tevékenység lefolytatása. Egy válságos időszakban, vagy válságos időszak után amikor még nem igazán jelentek meg a gumibotok, még túlságosan kevésé vannak jelen. Tehát amikor egy ilyen köztes állapot alakult ki, a, még nem, a válság már megszűnt, de még a helyi rendőrség nincs a helyzet magaslatán, na ekkor vagy nagy jelentősége a stabilitási rendőrségnek, gyakorlatilag felvágyjuk, helyettesítjük egy időre a helyi rendőrséget tanácsadó jelleggel, illetve a politikai hatóságoknak a felállításáig ezt a feladatot ellátjuk. Moldáviában például ez megtörtént a rendőrség kiépítésekor. Úgy vélték Moldáviában, hogy szeretnék az olasz modellt valamilyen módon megvalósítani, vagy a közel-keleten is voltak hasonló példák. Ezt, ezt jelenti a stability policing, a stabilitást létrehozó rendőri fellépés. És beszéltünk a katonai konnotációról, illetve a polgári konnotációról is. Ennek a stabilitási fellépésnek mind a két konnotációját figyelembe kell venni, akkor is, amikor már lezajlott a katonai fellépés, Koszovóban például volt eh, hasonló példa, nagyon sok polgári fellépés, az EULEX is és egyéb példák. Miután ezt kifejtettem, egyszerűen meg tudom válaszolni a kérdést. A megállapodásokból indulunk ki, vagy kétoldalú megállapodásokból, vagy nemzetközi megállapodásokból, egyezményekből. A CPCC az Európai Uniótól, avagy a NATO, különböző NATO missziókon keresztül természetesen nem engedhetjük meg magunknak, hogy máshogy járjunk el. Olyan fellépésekre nem vetemedünk, ahol nincs keresnivalónk, ahol nincsenek jogszabályi alapja. A kiválósági központok egyébként, amiről beszéltem, valójában bentlakásos képzési központok is és a különböző közigazgatási alkalmazottakat is képeznek ott, például Európai Uniós tisztviselők, vagy a FAO részéről, vagy a minisztériumok részéről. A fejlődő országok, vagy a válságot megélő országoknak is próbálunk segítséget nyújtani ezekkel a személyekkel. Van, van itt egy másik rövidítés, a ami nem jut most eszembe, hetnek hívják awareness training, nos ez is ott folyik ebben a, ezekben a kiválósági központokban. És természetesen nagyon fontos az, hogy az egyes helyszíneket, ahol kérik a segítségünket, megfelelően megismerjük. Remélem, hogy eléggé világos volt a válasz. Aztán politikai, avagy iszlamista terrorizmus. Nem nagyon vannak erről most adataim, legalábbis fejből nem tudom elmondani, úgyhogy nem tudok erre konkrétan reagálni. Csupán azt tudom mondani, hogy tevékenységünk, amit ebben a bizonyos koordinációs és elemző központban végzünk. Nos, természetesen terrori, különböző te, terrorista tevékenységeket követünk nyomon, akár politikai jellegű terrorizmust is. És van egy fajta anarchista, avagy lázadó jellegű terrorista vonal is, amely, amivel foglalkozunk. Illetve vannak antimilitarista tevékenységeik is, ezt még tudnám folytatni. Például gondoljunk az ipari vagy az infrastruktúrális fejlesztéssel kapcsolatos fellépésekre. Nem próbálom a kettőt összekötni, nem próbálok itt kapcsolatot létesíteni. Tehát az anarchista, lázadó jellegű tevékenységekre is odafigyelünk, de a másik két tevékenységre, amit említettem, vagy egy tevékenység típusra is oda kell figyelni. vagy vannak a marxista, leninista típusú terrorista fellépések is. Tehát a szélső jobb oldalról érkező politikai terrorizmust sem szabad alábecsülni. Ami a finanszírozást illeti, hát ennek ezt az alapján osztjuk szét, hogy az elemzéseinkben mire jutunk, és természetesen próbálunk mindent felderíteni. Remélem ezzel értelmes választottam. Ami pedig a különböző tájékoztató, illetve ö, titkos szolgálati központokat illeti, vannak különböző nyomozói, ö, nyomozási központok természetesen, ahol a az Europol, ahol az Europol vagy más európai rendőri erők bármilyen információhoz jutnak, akkor nagyon jó az együttműködés. Ami a radikalizációt illeti, itt is nagyon fontos az, hogy megfelelően együtt tudjunk működni a rendőrséggel, de területi szinten, hogy is mondjam, szervezetünkben vannak különböző koordinációs központjaink. Van egy központi szintünk, illetve van egy közrendel foglalkozó ö, ta, ö, olaszországi központ, amit a belügyminiszter vezet, és itt nem csak a közrendel, hanem egyéb kérdésekkel is foglalkozunk. De ez a központi szervezet, vagy bizottság megjelenik területi szinten is a különböző tartományokban. Ezekben a bizottságokban mindig helyet kapnak a polgármesterek, tehát a szóban forgó területnek a polgármesterei, és egyéb hatóságok, ügynökségek, akik valamilyen módon szakértői vagy illetékesei az adott kérdésnek. Így módon próbáljuk megoldani ezeket a problémákat, tehát nem csak rendőri nem csak rendőri módon kéne ezekhez a kérdésekhez, tehát kérdésekhez hozzáfogni, hanem máshogy is. Például Nápoly. Amikor egy leromlott környéken, ahol a drog komoly probléma, kell fellépnünk, ahol például gondot jelent a lövöldözés közterülete. Nyilván ezt egy rendőri járőr nem tudja megoldani. Nézzük ezeket a bizottságokat. Hogyan lépnek fel? Például az iskolaigazgatókat is meghívhatják ezekbe a bizottságokba. Elképzelhető, hogy például meghosszabbítják a tanítási időt, tovább maradjanak a gyermekek az iskolában, és egyéb képzésekben vennek részt, vagy Elképzelhető fellépés az is, hogy intézkedés az is, ahogy bizonyos közigazgatási szolgáltatásokat lerövidítenek, mindenre van lehetőség, mindent értékelni kell. Hogyha lenne egy varázsreceptünk, akkor nyilván megoldanak a problémát is, de nincs ilyen varázsreceptünk, mindig az adott helyzettől függ, hogy hogyan kell a problémát, hogyan lehet a problémát megoldani. Természetesen tiszteletben tartjuk a nyomozás titkosságát, de próbáljuk azt elérni, hogy a terület, tehát a, a helyi közösség képviselőivel együtt oldjuk meg ezt a problémát. Például ide tartozik az is, hogy a munkerőpiac foglalkozó szervek, vagy a munkaerő közvetítők, vagy a szociális szolgáltatások, őket is meghívjuk, hogy megold, megpróbáljuk megoldani ezeket a problémákat. Köszönöm szépen, főparancsnok úr. Kívánom még valaki a kollégák közül szót kérni? Nagyszerű. Akkor talán én egy összefoglaló kérdést tennék fel. Beszélt több alkalommal is a prezentációjában is, és a válaszok során is, amit a kollégák tettek fel, az adatrendszerekről, az adatgyűjtés kérdéséről a misszióik, a munkájuk során. A kérdés nem az, hogy adatokat gyűjtsünk, talán túl sok adatunk is van, hanem mi a véleménye, mi az ön álláspontja azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk minőségi adatot gyűjteni. Többször is beszélt olyan projektekről, amelyeket adathalmazokra építenek. Talán, mivel maradt pár percünk, tudna pár szót szólni arról, hogy milyen ajánlásai vannak a minőségi adatok felkutatására vonatkozólag. Um, io sono umanista. Humanista szellemiségű ember vagyok alapvetően. Úgy vélem tehát, hogy elengedhetetlen a technológiai fejlesztést előtérbe helyezni a az adatgyűjtést, adatok összekapcsolását, nyilvántartásba helyezését, tárolását illetően. Ugyanakkor az adatoknak és a technológiáknak az emberi elemzők szolgálatába kell állniuk. Tehát, hogyha megfogalmazhatok egy ajánlást, akkor ez a következő. Növeljük a finanszírozást a kutatásra, a technológia ágazatában, mert az adatgyűjtésben vagy a mesterséges intelligencia területén egy dual use kutatásról van szó, amely a rendőrség által is felhasználható, de a polgári területen is. A területtel foglalkozókat erőteljesebben kell képezni, ez elengedhetetlen. Csak egy példa, ami korábbi tapasztalatomhoz kapcsolódik. Ugye itt, hogyha van egy nagyon jól fejlett adatbank, itt a kulturális javak területéről van a példa, akkor elemzőre is szükség van, mert a kulturális javak esetében nagyon sokat értékesítenek, illetve újra a piacra kerülnek, esetleg módosítják őket, feldarabolják, egy szoborból csak egy arc marad, vagy bizonyos sajátosságokat átalakítanak, elfednek feliratokkal és egyéb, de hogyha nincs egy olyan elemző, amely képes felismerni az emberi intelligenciával ezt az adott tárgyat, és összekapcsolni ezeket a képeket, akkor soha nem lehet felelni az adott műtrágy, műtárgyat. Itt tehát egyre erőteljesebb stratégiai elemző kurzusokra van szükség, operatív és stratégiai kurzusokra. Hát ez persze lehet, hogy egy nesze semmi fog meg jó, de csak ezt tudjuk felkínálni jelenleg. Merci. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy vállalkozott a kérdés-válasz szekcióra is az egy kérdés, egy válasz módszertan figyelembevételével. Köszönöm szépen, hogy velünk együtt elemezte a lehetőségeket egy olyan ponton, ami nagyon fontos a bizottságunk számára, hiszen kompromisszumokat vizsgálunk, kompromisszumokat keresünk, hogy közös ajánlásokat tudjunk a szakbizottságunk részéről megfogalmazni a terrorizmus kapcsán. Köszönöm szépen még egyszer Nisztri főparancsnok úrnak, hogy eljött és rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen.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 Bon, mes chers collègues, nous allons redé... Kedves kollégák, folytatjuk a munkát. Monika Holmeyet várjuk, de nem találjuk. Hol van? Bien. Ki? Holmeyer, Bien, mes chers collègues. Kedves kollégák, elérkeztünk tehát a várva várt napirendi pontunkhoz. Módosító indítványok megvitatása, amiket benyújtottak a jelentés tervezethez. Több mint 1500 módosítót nyújtottak be, ezt binárisan, duplán, kettősen, vegyesen kell olvasni. Azaz, a két előadónk el kell, hogy olvassa ezt a rengeteg módosító indítványt. A módosítók mennyisége is azt mutatja, hogy mennyire komolyan veszik a munkát a kollégák, hogy mennyire személyesen is bevonódnak a munkába a kollégák és a frakciók. De hát óriási feladat vár ránk a szavazás során is, amit November 12-ére irányoztunk elő, de lehetséges, hogy a dátumot majd módosítani fogjuk. De minden esetre a Strasburgi héten akár 12-én, akár 14-én fogjuk megtartani a szavazást, majd még erről várjuk az információkat. Most megadom a szót a két társelőadónknak, Monika Holmeyernek és Helga Stevensnek, ezután pedig azt javaslom, hogy az árnyékaladók kapjanak szót, ezután a koordinátorok, és utánuk a többi képviselő. Mielőtt megadom a szót, emlékeztetnék a szervezési munkára. Az eredeti célunk az volt, hogy a két jelentéstevő segítségével egy olyan bizo- ö, ö, jelentést hozzon létre a bizottság, aminek a elmélyültsége, a minősége és a javaslataink, az Európai Parlament ajánlásai nagyon komoly üzenetet tudnak küldeni a világ felé. Remélhetőleg ez az intézményközi munkában is hasznos eredményekkel fog járni a terrorizmus elleni küzdelemben. Ezt az alkalmat szeretném kihasználni arra is, hogy köszönetet mondjak mindenkinek a hatékony munkájáért, amit rendkívüli információk alapján intelligensen hajtottak végre itt a szakbizottságunkban remélhetőleg az célkitűzéseinket ezen munka nyomán el tudjuk érni, és sikerül majd olyan kompromisszumokra jutni, amivel el tudjuk kerülni azt, hogy nagyon hosszú legyen a szavazás. Kérem most akkor a kollégákat, hogy mutassák majd be a módosítókról szóló vitában a véleményüket, de ezt a lehető legrövidebb módon tegyék, a lényegre szorítkozva. Egyrészt, hogy legyen időnk meghallgatni az előadókat és az árnyék előadókat. Először azt hiszem Helga Stevensnek adnám meg a szót, hogyha beleegyezik. Vagy Mónikának, aki épp most érkezik. Nem tudom tehát, milyen sorrendben szeretnének önök felszólalni. Monika? Akkor Monika Holmeyer öné a szó. Excusez, on a, on a deux comités en même temps. Elnézést kérek, két szakbizottsági ülés is van egyszerre. So, vielen Dank erstmal alle Nagyon köszönöm valamennyi kollégának, és elnézést. Még a szavazásnál ott kellett, hogy legyek. Két a ülésünk volt, és ezen kívül egy technikai jellegű ülés. Megpróbálunk majd working method, trying a munkamódszer megpróbálunk a kevésbé egy ellentmondásos ügyekben megállapodásra jutni, utána pedig a politikai ügyeket fogjuk az árnyék előadókkal megvitatni. A klaszter megközelítést alkalmazzuk továbbra is, és a javaslatainkat, a kompromisszumos javaslatainkat klaszterenként fogjuk kiküldeni. Az alapjogok külön klasztert fognak jelenteni, ezt többen is kérték. Ezt a preambulumban fogjuk a preambulum bekezdések után kifejteni. Erről tegnap állapodtunk meg. Azért, mert úgy gondolom, hogy a módosítók nem voltak annyira jól szervezettek. Ezért úgy döntöttünk, hogy ez a, erre vonatkozó módosítókat egy preambulumként fogjuk megfogalmazni. Így nem fogjuk a leíró szövegrészt azzal terhelni, hogy folyamatos utalásokat tennénk az alapjogokra. 1519 módosítót nyújtottak be, itt vannak a számok, 295 a néppártól, 372 az SZND-től, 180 az ECR-től, 192 az ALD-től, 214 a gue től 173 a Zöldektől és 93 az ENF-től érkezett köszönöm a munkájukat, és hogy hozzájárultak a jelentéshez. Sok kompromisszumos módosítót tervezünk, és nagyon várjuk a közös munkát. Három klaszterről sikerült véglegesen megállapodni nekünk az előadótársaknak, ezt körbe küldtük már. Köszönetet mondok az árnyék előadóknak, és az asszisztenseknek, a tanácsadóknak is, mert nagyon koncentráltan dolgoztak az 1519 módosítón, hogy világos konklúziókat találjunk ezek között, az nem könnyű. Már csak azért sem, mert nem mindegyikük ugyanabba az irányba próbál menni. Tegnap elkezdtük a munkát, szerintem jól sikerült az első, illetve a második árnyék előadói ülésünk teljes mértékben tiszteletben tartom az alapjogi problémakörrel kapcsolatos véleményüket. Én, mint társelőadó, néppárti társelőadó, hajlandó vagyok arra, hogy csak úgy, mint a terrorizmus ellenes irányában itt is megtaláljuk a közös álláspontot. Hogy nagyon jó közös következtetést tudjunk levonni, és ne töredezett szöveget produkáljunk. Különben folyamatosan minden klaszterben utalni kéne, minden megfogalmazásban utalni kéne az a kartára és a szerződésekre. Ezt megpróbáljuk ezzel a módszerrel elkerülni. Köszönjük szépen a tárgyalásokat, a átláthatóságot, és azt, hogy megpróbálnak egymással egyeztetni, akár még az árnyékelődi ülés előtt is a kollégák. Nagyon sok komplikált kérdéskör van, ahol együtt kell megoldást találnunk, hogy világos és átlátható szövegünk legyen, ami megmutatja, hogy az Európai Parlament hajlandó a terroristák ellen küzdeni, de ugyanakkor garantálni kívánja azt is, hogy szabad és demokratikus államokban szeretnénk élni. Merci beaucoup. Elnök, köszönöm szépen. Helga, öné a szó. Uh, thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm Mónikának is, hogy a prezentációnkat megkezdte. Köszönetet mondok az asszisztenseknek, a képviselőknek, az alkalmazottaknak a pozitív és konstruktív hozzáállásukért, amivel az 1519 módosítónak a feldolgozásához hozzáláttak. Nagyon konstruktív volt a tegnapi árnyék előadói ülés. Nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel várom az elkövetkezendő hetek közös munkáját. Optimista vagyok és eltökélt, hogy jó egyensúlyt érjünk el a jelentésben, és ez a lényeg, mert parlamentként meg kell mutatnunk azt, hogy együtt az állampolgárok mellett állunk a terrorizmus ellen lépünk fel, miközben tiszteletben tartjuk az alapjogokat, ahogy ezt mindig is tesszük. Kollégák, tiszteletben vagyunk azzal, hogy itt a mandátumunk lejárt a közeletével, gyorsan kell fellépnünk, ugyanakkor november közepéig tart csak ki a szakbizottságunk mandátuma, úgyhogy nem tudjuk a szavazást elhalasztani, muszáj megállapodásra jutni november 12-i szavazásunk előtt. Lehetséges, hogy egy-két napot nyerünk, de november közepén így is úgy is szavaznunk kell. És ez azt jelenti, hogy semmiképpen sincs sok időnk. Az elmúlt üléseken sikerült egy első érzést kialakítani a prioritásaikkal kapcsolatban. Ez alapján próbálunk kompromisszumokat kidolgozni, és megpróbálunk most az bevezető előadásunkban rövidek lenni, inkább meghallgatnánk a kollégákat, a kompromisszumokkal kapcsolatban, vagy a saját prioritásukkal kapcsolatban bármilyen visszajelzést, érdeklődéssel várunk. Még egyszer köszönöm a kemény munkájukat és a hozzájárulásukat a munkánkhoz. Elnök, köszönöm szépen, Helga. A szavazás dátuma igen, valóban november közepén lesz, vagy november 12-én vagy november 14-én, amikor megtudjuk, hogy rendelkezésünkre áll egy terem, azonnal ö, visszajelzést adok önöknek. Arnaud Dupont kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet mondok a jelentéstevőknek és az árnyékeladóknak is az elvégzett munkáért, rendkívül bonyolult volt ez különösen figyelembe véve a módosítók számát. elnök asszony mondta, hogy ez a jelentés hiteles kell, hogy legyen. Egy olyan munkát kell végeznünk, ami azt mutatja, hogy az intézményünk hiteles, amikor egy számunkra relatíve új témáról szól, hasznosnak is kell lennünk, hiszen lesznek akiknek azon kedvéért, akiknek majd ezeket a rendelkezéseket végre kell hajtaniuk valahogy biztos vagyok benne, hogy mindenki észben tartja majd ezt a két célt a módosítók megvizsgálásakor. Speciális szakbizottság vagyunk, nem a Libeal bizottsága, vagy a Libének a alága vagyunk. Úgyhogy a Libében kialakult egy olyan reflex, hogy a szakbizottságunk az hozzájuk tartozik, de nem. És nagyon fontos, hogy ezt is figyelembe vegyük a munkamódszerünk során hiszen itt egy konkrét harcról van szó. Olyan szakbizottság vagyunk, ami a terrorizmussal foglalkozik, úgyhogy érdemes a fókuszunkat egy szükre állítani, és a, látom, hogy a módosítók azok mindenféle irányba elmennek, minden típusú szélsőségről és minden típusú bűncselekményről beszélnek, de most a terrorizmusra kell, és a terrorizmus elleni küzdelemre összpontosítani, nem szabad, hogy szétszórjuk magunkat. És ezért óva intenék két dolog ellen. Az első dolog, és erre Monika is emlékeztetett, csatlakozom hozzá, nem az alapjogokra, nem fogunk minden cikkben emlékeztetni az alapjogokra. Hogyha ezt megtesszük, ha minden cikkben hivatkozunk rá, akkor az igen nehezen olvashatóvá teszi majd a jelentést, bőven elég, hogy ezt a preambulumba, vagy egy preambulum bekezdésbe nagyon határozottan lefektessük, de nem fogunk minden cikkben emlékeztetni. Ez a gyanúm időnként felmerül, amikor olvasom a módosítókat, de ezt nem fogjuk megtenni. A második dolog, van néhány szemantikai jellegű módosító, de egy olyan témáról beszélünk, ahol folyamatosan változik ez a szemantikai megfogalmazás, és ezért nagyon fontos, hogy olyan szöveget alkossunk, ami mindenki számára egyszerűen és érthetően olvasható. Most a radikalizmus vagy az e vagy az erőszakos szélsőségességet így használjuk, vagy amúgy használjuk, hol ezt használjuk, hol azt használjuk. Szerintem a kettőt nem kell szembeállítani egymással. Amikor olyan módosítókat látunk, hogy a radikalizáció szót törölni akarják, mint hogyha ez valami gyanús dolog lenne, és ehelyett a szélsőség kifejezést akarják használni. Szerintem ezzel vesztegetjük az időnket, vesztegetjük az energiánkat, és veszítünk a hitelünkből. Most nem kell problémát kreálni ott, ahol nincs, hanem a lényegre kell, a hatékonyságra összpontosítani. Ezt szerettem volna mondani, és egyébként azt gondolom, hogy nagyon sok módosító minden politikai frakció részéről kiváló, minőségű, és nagyon hasznosan tudja gazdagítani a szöveget. Úgyhogy bízom benne, hogy képesek leszünk olyan dokumentumot létrehozni, amit, ahogy az elnök asszony is mondta, hatékonynak és hitelesnek tekinthetünk. Köszönöm szépen, Danzsan úr, Anna Gomes kapszott. Uh, Azt szeretném mondani, hogy szerintem ez egy nagyon fontos jelentés. Az Európai Parlament véleményét tükrözi ez, nem csak az érintettek, a rendőri szervek felé, hanem a tágabb értelembe vett közvélemény felé, ezért nagyon fontos az, hogy ne roncsuk el ezt a jelentést. Nem könnyű megfelelő munkát végezni, mert nagyon sokféle megközelítésből érkezünk, ideológiai szempontból is. Ami ennek a jelentésnek a szakmaibb részét illeti, nos azt hiszem, hogy itt meg tudunk egyezni. Könnyebb. Azt gondolom, itt megoldást találni. Nyilván többféle dolgot meg kell beszélnünk, de szerintem ebben a témában meg tudunk majd egyezni. De maga a kontextus, a keret is fontos, tehát hogy ezeket a technikai megoldásokat hogyan képzeljük el. És szerintem ennek a keretnek a megtalálása bonyolultabb lesz, mert a frakciónk egyáltalán nem ért egyet azzal az általános hangnemmel, amit megüt a jelentés. Muszlim ellenes, muzulmán ellenes, migráns ellenes, menekült ellenes a megközelítés és a szélső jobbról érkező terrorizmust gyakorlatilag banalizálja ez a jelentés. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt meg kell találni a megfelelő egyensúlyt, mert bár a technikai, szakmaibb, operatív kérdésekben szerintem meg tudunk egyezni, de hogyha ebbe a egyáltalán nem elfogulatlan kontextusba helyezünk mindezt, az nagyon rosszat tesz a parlament munkájának. Nagyon sok módosítónk, frakciónkban született módosító erre irányul, tehát az alap beállítást szeretnénk megváltoztatni. Nem minden módosítónk erre utal, de nagyon sok esetben igen. Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, és ez egy nagyon fontos dolog, aminek mindenképpen meg kell jelennie. Tehát az egyik módosítónk, frakció módosítónk, arról szól, hogy Nikola Szenna úr az egyik szak, szak értő, akit meghallgatunk, azt mondta, hogy a terrorizmus áldozatainak 95%-a muzulmán. Lehet, hogy valakinek nem tetszik, hogy ezt hallania kell, de ez az igazság. Nos, a megoldások kérdése. Lehet, hogy úgy véljük, hogy nem érdemes egy állandó terrorizmussal foglalkozó bizottságot felállítani a parlamentben, mert vannak olyan tagbizottságok, amelyek valamilyen szinten foglalkoznak a terrorizmussal, például a LIBE, tehát jogszabályi szinten ez a téma le van fedve, de nyitottak vagyunk arra az elképzelésre, hogy legyen egy biztonsági biztos, egy biztonsági kérdésekkel foglalkozó biztos, Julian King kompetenciára, hatáskörére gondolok. Azt gondolom, hogy össze lehetne fogni számos biztosnak a tárcáját, hatáskörét úgy, hogy ebből kialakuljon, formálódjon egy ilyen biztonság kérdésekkel foglalkozó tárca. A parlamentben a pénzmosás elleni kérdésekkel sokat foglalkoztunk, elég sok mindent meg is tanultunk erről a témáról, és foglalkozhatna is ezzel. Ami a terrorista szervezeteket illeti, úgy véljük, hogy a Daesh és az Al-Qaida és ezeknek a különböző szervei kell, hogy a legfőbb figyelmet kapják, de természetesen a terrorizmus más formáit sem zárjuk ki. Ott van például a szélső jobboldali terrorizmus. Ezt is figyelembe kell venni. Az Europol jelentése erről is szól. Radikalizáció és szélsőséges erőszak. Danzsan úrnak teljesen igaza van, amikor azt mondja, hogy ezt a két terminust nagyon sokszor összekeverik. De úgy vélem, hogy ezen a területen nekünk nagyon pontosan kell fogalmaznunk. Bizonyos kérdésekben egyes képviselők radikálisak. Például a korrupció elleni harcban szeretnék radikálisak lenni radikalizációt ilyen kontextusba helyezni, helyezvén, a radikális szót nem megfelelően használjuk. A radikális nem, azt, nem azzal egyenlő, hogy valaki a politikai célok miatt terrorizmust alkalmaz. Tudom, hogy ez egy bevett terminus technikus immáron, de azért megpróbálhatnánk, megpróbálhatnánk rendet teremteni itt a különböző szóhasználatok között, és sokszor elfogult nyelvezetet használnak, és szerintem ez nem igazán hasznos, főleg amikor politikai módon akarjuk felvenni a harcot a terrorizmus ellen. Természetesen kompromisszumpártiak vagyunk, és kompromisszumkészek, hiszen ez nagyba segíteni a szakbizottságunk munkáját, hogy el tudjuk fogadni ezt a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen Anna Gomesnek, a koordinátornak, a GUE részéről pedig Mari Krisztin Verzsiá következik. Még egyszer mondom, még egyszer kérem, próbálják meg röviden, velősen megfogalmazni az észrevételeiket. Még az általános észrevételeknél tartunk, és próbálunk egyfajta egyensúlyt megtalálni, megkeresni. Nem tudom, hogy ilyenkor nem egyszerű rövidre fogni. Ráadásul a módosítókkal, módosítók hadával is meg kell majd küzdeni. Mári Krisztin. Nagyon köszönöm elnök asszony. Köszönöm a többieknek is, különösen a társ jelentés tevőinknek. Itt nagyon sok a módosító, sok dolog világosnak tűnt, ugyanakkor sok minden nem úgy kezeltek, ahogy mindenki ezt óhajtotta volna. És ez egy széles körű egyetértést tesz majd lehetővé, amit megérdemel ez a dosszié. Itt nem arról van szó, hogy az alapvető jogokat, polgári szabadsági jogokat minden egyes bekezdésben, meg, bekezdésben megemlítenénk. Ezt az jelentést a ülésen is tisztáztuk. Ugye a fejezetek, amik léteztek az alapvető jogok kapcsán, ezek azt hiszem, hogy egy széleskörű egyetértést egyet képezhetik. Monika Holmeyer javasolta, hogy legyen egy preambulum bekezdés az engedéseket illetően, és szerintem ez egy jó módja annak, hogy kezeljük ezt a dossziét. Aztán ott van az alapvető jogi kérdés, ami persze nagyon is fontos kérdés ezen a területen. Tudjuk, hogy ugye nagyon sok alapvető jogi kérdés van, és ugye az áldozatok kérdéskörre Stevens asszony is nagyon sokat szól erről. Ez nem kezelik elégségesen a tagállamaink. A második dolog, azt hiszem, hogy mindenáron el kell kerülnünk az összeolvasztásokat, a zűrzavart, ugye itt a szélsőségek kérdését illetően, a terrorizmus versus szélsőségek kérdése, ez nagyon jelentős számomra ezen a területen. Ugye az szélsőségek az erőszak esetében Danzsan úr használt itt bizonyos észrevételket, érveket. Itt egy terrorizmussal foglalkozó jelentést tárgyalunk, a terrorizmus elleni fellépés a tárgya ennek, tehát arra van itt szükség, hogy e két témát kezeljük, tehát az, ez erőszakos szélsőségeket is, aztán itt van a radikalizáció kérdéskörre, amit eh, Gomes úr említett, hogyha mindent összeolvasztunk, azt szerintem nem jó dolog. Tehát keverjük, kerüljük el a terrorizmus és a migráció összeolvasztását, összekeverését. A terroristák nagy része nem, a menekültáramokkal érkezett nem migránsok, ők kérem, hogy hallgassanak meg, én nem azt mondom, hogy ne kezeljük a kérdést, én is tisztelettel hallgattam önöket, ugyanígy járjanak el velem is. Tehát, hogyha összekeverjük a dolgokat, akkor mindenképpen zűrzavart teremtünk. Ezt a dossziét egyébként ebben a ezt a dosszit egyébként az illetékes szakbizottság kezeli itt a parlamenten belül. Nekünk van számos problémánk, más viták kapcsán láthattuk tegnap is például a prekurzor robbanószerek tárgyában, vagy a határellenőrzés témájában, Diaz de Meira úr itt van, és ő megerősítheti ezt az észrevételmet, hogy nincs értelme, hogy olyan munkát végezzünk el még egyszer, amit más szakbizottság már elvégzett. Aztán két dolog még, ami fontos számomra, a megelőzés, kérdésköre, szerintem ezt nyomatékosítani kell, ki kell emelni, és az újra beilleszkedés kérdésköre, mert nem elégséges minden terrorista, potenciális terrorista mögé állítani egy rendőrt. A jelentésben vannak egyébként ilyen erőnyű javaslatok is, hogy ugye egyes esetekben az áldozatokat toborozzák, tehát így mindenféleképpen fontos ezt kiemelni, hogy a terrorizmus egy olyan téma, ami egyre bonyolultabbá válik, és nem szabad, hogy ezt leegyszerűsítsük, mert ez a jelentés minőségét befolyásolná károsan elnök. Sofrida Norden következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is az esős fő áldozatai a terrorista csoportoknak mindig azok a közösségek, ahonnan állítólag a támogatásukat nyerik. Ezeken a területeken próbálnak ellenőrzést szerezni, ezért a fő áldozataik például az iszlámista terroristának általában muszlimok, csak úgy, ahogy például az IRA fő áldozatai katolikusok voltak. És abból a közösségből, aki megpróbál azonosulni a jog érvényesülésének az erejével lesz az első célpontja ezeknek a terrorista csoportoknak. Úgyhogy Anna a statisztikákban semmi meglepő nincs. Ez a terrorista csoportok jellegéből adódik. A valóságot szem előtt kell tartanunk a terrorista fenyegetés esetében, és ez nem azt jelenti, hogy a jobboldali szélsőséget figyelmen kívül hagyjuk, de fel kell ismerni, hogy a fő fe, ö, veszély az iszlám szélsőségesek részéről érkezik. Ők fenyegetik az életmódunkat, a demokratikus értékeinket, és egzisztenciális fenyegetést is jelentenek számunkra, amivel foglalkozni kell. Hogyha most megpróbáljuk olyan fontosságot tulajdonítani a jobboldali terrorizmusnak, mint hogyha azt akarnánk beállítani, hogy a kettő egyensúlyban van, az eltorzítaná az előttünk álló problémát. Harmadsorban azt szeretném mondani, hogy nagyon komoly szakmai ö, tudással rendelkező titkos szolgálatunk és biztonsági szolgálataink vannak a legtöbb országunkban, úgyhogy a jelentésünk célja az hogy olyan módokat találjunk, amivel segíteni tudunk nekik, nem pedig korlátozzuk őket, vagy még nehezebbé, még jobban megnehezítjük az életüket, hiszen már is óriási nagy problémával kell, hogy szembenézzenek. Ez azt jelenti, hogy a radikalizáció elleni fellépésre kell összpontosítani, ezt ön is említette, a, beszélünk egy oldalról a radikalizációról, más oldalról az integrációról, Valóban ezek ugyanannak az élemnek a két oldala. A jobb integráció óriási hasznos eszköz, fegyver a radikalizáció ellen, és a radikalizáció pedig természetesen a gyökere a terrorizmusnak. A radikalizáció elleni fellépés az adatcsere és a határok ellenőrzése. Igen, igaz, hogy a legtöbb terrorista nem a legutóbbi időkben élt vissza a szabad mozgás csatornáival, de gyakorlatilag minden terrorista migráns származású, és ráadásul nem is olyan régen érkezett migránsokról van szó. És ez a valóság, hogyha megvizsgáljuk a 300 elítélt terroristát az Egyesült Királyságban, azokat az embereket, akiket terrorista cselekmények miatt ítéltek el, kivétel nélkül nemrég érkezett migránsok, legtöbbjük dél-ázsiai származású. Úgyhogy nem egyértelmű, hogy itt előítéletekről lenne szó önmagában. Nem hagyhatjuk figyelemen kívül azt sem, hogy az Egyesült Királyság kilépő félben van az Európai Unióból. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a kapcsolat az Egyesült Királysággal, ami az egyik leghatékonyabb volt az biztonsági ügynökségek között Európában, és ez jelentős mértékben hozzájárult a terrorizmus elleni fellépéshez, ezt valamilyen módon meg kéne óvni a csökkenéstől. Mindenki, aki részt vesz ebben a munkában, azt mondaná, hogy fenn akarják tartani a lehető legjobb módon ezt az együttműködést a Brexit dacára is. Úgyhogy szerintem ezt a kérdést is óvatosan kell kezelnünk. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Geoffrey Van Ordonnak, Monika Holmeyer és Arnaud Danjean ismét szót kértek, de hogyha meg értenek és beleegyeznek, akkor először érdemes lenne az árnyékeladókat meghallgatni, és utána kapnák meg őt, ők, önök a szót. Katerina Kinicsi, Pagazao Tutundua képviselők ér, iratkoztak fel. Katerina Kinicsi. Prezidente. Köszönöm, elnök asszony. A jelentéstevőknek szeretnék köszönetet mondani meg az elnyékjelentéstevőknek és valamennyi kollégának, akik nyújtották ezt a számos módosítót, amikről itt említés esett. Meg vagyok győződve arról, hogy a módosítók mennyisége kifejezi az elkötelezettséget, az érdeklődést a szakbizottságunk munkát lezáró jelentés iránt. Ez egy olyan jelentés, amit sokan várnak nagy érdeklődéssel, nem csupán mi magunk, és nem csupán itt a parlamenten belül, hanem azon kívül is intézményi szereplők is, de nem csak ők, akiknek később ezt majd alkalmazniuk kell, az ajánlásokat, útmutatásokat, melyek a mi jelentésünkből erednek. Azt hiszem tehát, hogy a jelentésünknek nem szabad arra szorítkoznia, hogy az összes figyelmet a javasolandó intézkedésekre összpontosítja a terrorizmus mai formáját illetően. Láthattuk már a ciklus éveiben, hogy hogyan változott ez a jelenség, hogy öltött mindig új formát. Tehát szerintem a jelentésnek ezt a funkciót is be kell töltenie, a terrorizmusra annak összetettségében kell tekinti, tekintenie, lehetséges fejlődés irányait is felvázolva. Tehát nem csupán a vallási eredetű terrorizmusra kell koncentrálnunk, szélesebb kitekintésre van szükség a terrorizmus valamennyi formáját figyelembe kell vennünk, ahogyan az előttem szóló kollégák ezt már elmondották. Nos, ez valóban összetett munka, és azt láthattuk is. Vannak itt nehézségek technikai szempontból, ezeket megpróbáljuk megoldani. A technikai találkozók segítségével is, és aztán vannak kényesebb politikai pontok, témák, itt ezt láthattuk az előttem szólók megszólalásaiból, vannak itt különlegesen érzékeny témák. Még egyszer hangot adnék annak, meg, annak a meggyőződésemnek, hogy ahogyan ez korábban történt a terrorizmus elleni fellépésre vonatkozó irányelv esetében, ahol nagyon különböző álláspontokról kiindulva sikerült egy kiegyensúlyozott szöveget létrehozni. Most is az a meggyőződésem, hogy ebben az esetben is el tudjuk majd végezni ezt a munkát. Tegnap kezdtünk kezdtük meg a konkrét albányok jelentéstevői üléseket, és az egyik fő téma az alapvető jogok védelme volt. mindannyian egyetértünk azzal az elképzeléssel, hogy legyen egy preambul bekezdés, egy bevezetés ezt a témát illetően. A két árnyék jelentéstevőtől azt kértem, hogy ez legyen egy teljes körű, jól strukturált bevezetés az alapvető jogok tárgyában, és ennek tükröznie kell a jelentés tartalmát, már azt illetően, hogy milyen figyelmet fordítunk az alapvető jogokra hogyha minden egyes cikkben hivatkoznánk az alapvető jogokra, annak nem lenne értelme, de hogyha van egy ilyen előzetes bevezetés, amely az alapvető jogokkal foglalkozik, ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és az összes kolléga megszólalásából ez világlott ki, akik egyetértenek ezzel az elképzeléssel. Anna Gomes már jelezte, hogy melyek azok a témák, amelyek elsőbséget élveznek a mi frakciónk számára. Én csak egyet tudok érteni az általa mondottakkal, és csak támogatni tudom, amit ő elmondott. Még egy dolgot röviden hozzáfűznék. Továbbra is az alapvető jogokhoz kapcsolódóan. A jelentés fontos része az, hogy foglalkoznunk kell az áldozatokkal. Sajnos tudjuk azt, hogy nem minden országban van megfelelő áldozatvédelem, tehát jelentésünknek e tekintetben fontos szerepet kell betöltenie. És itt egyetértek az Európai Koordinációs Központ témájával is az áldozatokat segítendő. Vannak bizonyos aggájaim azzal az elképzeléssel kapcsolatosan, hogy új szerveket hozzunk létre európai szinten. Nagyon sok témáról szóltak már az előttem megszólaló kollégák, különösen Anna Gomes. Ugyanakkor nagyon fontos téma szerintem a szociális dimenzió, utalván a radikalizáció témájára, és a de radikalizáció következő szakaszában nagyon fontos a társadalmi újra beilleszkedés kérdésköre. A jelentésben különleges figyelmet kell fordítanunk a megelőzésre, szociális intézkedések révén is, ugyanakkor az esetlegesen radikalizáltnak minősített személyek esetében az újra beilleszkedésük megkönnyítésével. Itt tehát szociális jellegű intézkedésekről van szó. Tudjuk azt, hogy sajnálatos módon a radikalizáció különleges szociális millióben születik, a hátrányos helyzetű csoportok körében. Ezek tehát a legfontosabb szempontok számomra. Aztán van még néhány olyan téma, amire most nem térnék ki, megtenném szívesen, de majd módosítókat fogunk benyújtani ezt illetően. Azt hiszem, hogy a jelentés fontos, hogy ne csak a jelenlegi jelenséggel foglalkozzék, hanem kitekintést adjon. Ugye itt jogalkotási fejlődésről is szó van, tehát a következő ciklusra is előre kell tekintenünk. Fontos tehát, hogy a lehető legszélesebb egyetértés alakuljon ki, és a lehető legtöbb kompromisszumos módosító jöjjön létre, mert ez kifejezi az Európai Parlament egységét, ezzel a rendkívül kényes, összetett témával kapcsolatosan, amely nem számunkra csupán összetett és kényes, hanem a polgárok szemére is, akik hatékonyabb biztonsági intézkedéseket kérnek a terrorizmus jelenségével szemben. Én tehát abszolút mértékben hajlandó vagyok az együttműködésre, hogy a lehető legtöbb kompromisszumos módosítót tudjuk létrehozni, Merci beaucoup, Katerina Kinichi. Köszönöm szépen Katerina Kinicsinek. Köszönöm, hogy beszámolt arról, hogy hogyan vélekedik arról, hogy mi a feladata egy eszendés ágyékjelentéstevőnek. Most már itt Epagasza úr tudóval következik. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először egy filológiai jellegű észrevételem lenne. Elég sok szenvedélyes észrevételt hallottunk ma, és leginkább szó szinten merültek fel problémák. Sajnos összekeverünk szavakat, amelyek nem feltétlenül szinonímák, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy pontosan fogalmazzunk, így tartják egymást tiszteletben a szakértők, az illetékesek. Én nagyon sok éven keresztül olvastam szakértői jelentéseket terrorista témákban. Én bár elég magabiztosan járok ezekben a kérdésekben, mégis néha összekeverek dolgokat. Hogy a, nem, nem véletlenszerű, illetve nem egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy a képviselők tévedjenek a terminológiában, de nagyon fontos lenne, hogy mégis megpróbáljuk helyén kezelni a dolgokat. A radikalizáció, a radikal, fanatikus radikáció, radikalizáció nem ugyanaz. Az, erő, az erőszakos radikalizáció nem ugyanaz, mint az erőszakos szélsőség. És most arisztotelészi értelemben mondom azt, hogy az egyik azt jelenti, hogy valójában meg is cselekszi azt a szóban forgó személy, amit szeretne elérni. Dazsan úr, nagyon fontos az, hogy a terminológiát helyesen fogalmazzuk meg, de ez még helyrehozhatatlan károkat azért nem jelent. Van Orden úr észrevételével kapcsolatban hadd mondjak valamit, a migránsok kérdése, migránsok, illetve amikor arról beszélünk, hogy vannak második és harmadik generációs fogvatartottak elkövetők. Szerintem itt alapvetően azon kéne elgondolkozni, elgondolkozni az oktatás hogyan működik a tagállamban. Mi oktattuk ezeket az embereket a mi tagállamainkban. Hogyha kilépünk a kontextusból, akkor nem a migrációs politika felé kéne elindulnunk, hanem az oktatási politika felé. És igaza van Dazsan úrnak, próbáljunk a témánál maradni. És erre vonatkozóak szerint, vonatkozónak kéne lenni a módosítóknak is. A társjelentéstevők, bár ezt önök is tudják, a társjelentéstevők nagyon jó munkát végeztek, gratulálok nekik, hihetetlenül kényes témában nagyon nagy felelősséget vállaltak el. Köszönet illeti őket ezért. És azt gondolom, hogy a kompromisszumok, a kompromisszumos módosítók megoldása még ennek a kérdésnek a megoldása még nagyobb felelősséget ró rájuk. Többen is jeleztük, hogy az európai polgároknak meg kell adni azt a benyomást, hogy mi képesek vagyunk ezt a kérdést megoldani, tehát bizalmat kell ébreszteni bennük, és éppen ezért kéne méltóságos, vagy méltóságteli munkát végezni, és nagyon hűen szolgálni az európai próbárok, polgárok életeit. A különböző ideológiai szélsőségeket félre kell tennünk, közös munkát kell végeznünk, és egy közös eredmény jön majd létre. Különbözőek vagyunk, mégis el kell érni azt, hogy egy olyan munkát tudjunk letenni az asztalra, ami a, a legnagyobb közös osztó, és ami hasznos, aminek van gyakorlati haszna, amit fel tudnak használni az európai polgárok. Ez a téma fontos a polgárok számára is, és számukra is. Szobjektíve is, és objektíve is az aldés módosítók alapvetően gyakorlati célra jöttek létre. Módosítóink egy része, részét ajánlásnak titulálhatnám. Az a cél, hogy jobb legyen az együttműködés az európai intézmények, illetve a tagállamok között. Ez hasznos szerintünk. Szerintem a hatékonyság növelésért mindent meg kell tennünk, ami módunkban áll. Ezt legalább próbáljuk meg, mert tökéletesek nem vagyunk. Módosítóink egy másik része bizonyos zavaros utalásokat törölne. Migrációra való utalás, például a mandátum túlépés, a Szofiára való ö, utalás, vagy a ö, Frontexre való utalás erre utal Danzsanő is. Nagyon fontos az is, hogy az európai szervek, az Europol és az Eurojust szerepét növeljük. Azért mondom ezt, mert a lehető legnagyobb hasznát kéne venni ezeknek az európai ügynökségeknek. Ha már léteznek ezek az ügynökségek, akkor miért is ne tennénk meg mindent azért, hogy a maximumot kihozzuk ezekből. Jogalkotási javaslatokkal is foglalkozunk. Jelenleg folynak a tárgyalások és nagyon fontos az, hogy megfelelően hogy megfelelően fogalmazzuk meg ezt a, ezt a jelentést, hogy aztán a jogszabály legyen később. A különböző adatbankok kérdése, például a SIS, ezekkel is foglalkozunk. Szerintem mindent úgy kell felhasználni, hogy a lehető legnagyobb hasznot húzzuk ki, hozzuk ezekből. Nagyon fontos az is, hogy az alapjogok vagy a polgári szabadságjogok és a megelőzés, illetve az ellenőrzés közötti egyensúlyt megtaláljuk. Augustinnak nagyon nagy a tapasztalata ezzel kapcsolatban, vagy Darzsan úrnak is. Már régóta ismerjük az ilyen típusú szakpolitikákat, és tudjuk, hogy sosem túlzunk Azt gondolom, hogy mindenképpen a megfelelő egyensúlyra kell törekednünk, mert ezzel tudjuk megvédeni a demokráciákat. A radikalizáció megelőzéséről szóló fejezetben, vagy a áldozatok védelmével szóló fejezetben, ahogy a Kinicsi asszony is mondta, elég sok a módosító, nekünk is elég sok módosítónk van, és köszönet illeti ismét a társjelentéstevőket az elvégzett munkáját. Kiváló az, amit letettek az asztalra de hát mi mindig is a tökéletességet keressük, úgyhogy itt is vannak módosítóink. A különböző szakértőknek az együttműködése is nagyon fontos, a, amikor börtönökben a radikalizációt kívánják megelőzni, vagy eh, a szakértők képzése is rendkívül fontos, és ide tartozik az áldozatok védelme is, vagy a másodlagos viktimizáció, nagyon fontos itt a bírák vagy vizsgálóbírák képzése is. Ezzel kapcsolatban vannak adataink is, hogy mennyire fontos ez, illetve nagyon fontos az is, hogy hogy prevenciós térképeket tudjunk létrehozni megfelelő adatok elemzése alapján. Itt is az empirizmus a lényeg, és a helyi szinten lehet, lehet a legjobban felhasználni ezeket az indikátorokat. Szerintem az indikátorokkal komoly előrelépést érhetünk el. Sokszor csak csirájában van meg az elképzelés, de szerintem, hogyha az indikátorokat bevetjük helyi szinten, akkor annak hatalmas eredménye lehet a mi munkánkat. Mi létrehozunk egy keretet, de ezt a munkát helyi szinten kell majd megvalósítani. Az integrációs elképzelések is ide tartoznak, ezt Ben Orden úrnak címeztem, ezt a megjegyzésemet. Az áldozatok védelmére vonatkozóan, tehát kiváló ez a passzus a jelentésben, gratulálok a jelentéstevőknek, illetve Kinicsi asszonyjal is egyetértek, nagyon sokat tudunk segíteni egy-egy ilyen jelentése vagy jogszabálya azoknak a tagállamoknak, ahol nincsen meg a szükséges tapasztalat, illetve nagyon fontos, hogy konzuli jegyzőkönyveink is legyenek, vagy protokolljaink is legyenek erre vonatkozóan. amikor az áldozatnak nem olyan az állampolgársága, vagy nem azon a, annak az országnak a polgára, ahol történt az eset, akkor nagyon fontos az, hogy konzuli, megfelelő konzuli bevált gyakorlatot tudjanak bevetni ilyenkor. Tehát legyen egy forgatókönyve a konzuli szolgálatnak is. A másodlagos viktimizáció elkerülése is nagyon fontos, illetve az is nagyon fontos, hogy a terrorizmus áldozatait egységesen definiáljuk. Ehhez kell egy minimum definíció, amit az összes tagállam elfogad. Ne feledjük el, hogy a terrorizmus áldozatai nem, nem feltétlenül ott veszítik el életüket, ahol történt a terrorista cselekmény, és ne felejtjük, hogy folytonosan utazunk Európában. Aztán vannak olyan terroristák, akiket elítélt, elítéltek. Mi történik ezekkel a terroristákkal akkor, hogyha olyan, szár, olyan környezetből származnak, ahol elég nagy a támogatottsága a terrorizmusnak? Ez baloldali, szélső baloldali, vagy szélső jobboldali, vagy etnikai eredetű terrorizmussal is történik. Erre is fel kell készülni. Ne felejtjük el, hogy előfordul az, hogy a, terrorizmus, a terroristák kedvező kontextus, kedvező környezetet találnak maguknak. Úgyhogy ez is egy létező probléma. Összességében a frakcióban pontosan a polgárok iránti felelősség tudat miatt szeretnénk hasznosak lenni, keresünk a konszenzust, és mindent megteszünk azért, hogy segítséggel legyünk a többiek számára ebben a kérdésben. Köszönöm. Merci, uh, Mai. Köszönöm szépen. Augustin Díaz de Mera következik. Muchas gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nagyon rövidre tudom fogni. Tengo que ir a votar el premio. Mert a Szaharov díj szavazásán meg kell majd jelennem. Mm. Reitero, reitero, reitero mi felicitación a las dos ponentes. Én is hálás köszönetet mondok a társ jelentéstevőknek. Nagyon bonyolult, nehéz munkám vannak túl, egy részén legalábbis, és megköszönöm az eddigi észrevételeket a különböző frakciók részéről. Próbálják javítani a elvégzett munkát. Valamit szeretnék kijelenteni. Én militáns híve vagyok a terrorizmus elleni harcnak. És nem szeretnék most semmivel büszkélkedni. És emellett áldozat is vagyok. Több mint száz ember vesztette életét egy olyan cselekményben, ahol én is ott voltam, és az is nagyon fontos, és ezt is nagyon tudják, és nagyon jól tudják a, a kollégáim, hogy a migránsok jogaiért is harcosan kiállok. Amikor a Fekete Szeptember megtámadást intézett Münchenben, akkor Monika 10 éves volt, én pedig 25. A Fekete Szeptember támadott, és megtámadta az izraeli olimpiai delegációt. A tragédia alkalmával senki nem mondta azt, hogy az olimpia volt a terrorizmus megnyilvánulási formája. Senki nem mondta azt, hogy ez volt az eszköz, az olimpia volt az eszköz. Amikor a terroristák felléptek egy foci pálya, egy futball pálya mellett, eh, Párizsra és Madridra gondolok, akkor senki nem mondta azt, hogy a labdarúgás az okozója a terrorcselekménynek. Maite, tudós ember és áldozata ennek a jelenségnek, egy nagyon fontos dolgot mondott, ez pedig a megfelelő terminológiai pontosság. Az ellentmondások azért jönnek létre, mert nem veszük figyelembe, hogy milyen szemantikai értéke van a szavaknak. Amikor terrorról beszélünk, az terrort jelent, és amikor migrációról beszélünk, az meg jelentsen migrációt. Amikor második, harmadik generációról beszélünk, akkor beszéljünk a más, első, második, harmadik generációról. Mondhatjuk azt, hogy külföldi eredetű, a külföldi eredetű, ez még mindig jobb, mint ha azt mondjanánk, hogy migráns eredetű. Ezt szeretem volna mondani. Azt gondolom, az én létemből eredő észrevételek, és elnézést kérek, hogy ennyire osztentíven fejezem ki magam. Modika és Stevens asszony és a kollégák bírnak teljes tisztelettemmel, és elnézést kérek, hogy el kell menjem, de szavaznom kell a Szaharov díj jelöltjére. Köszönöm. Köszönöm, Augustin, köszönöm ezeket a jelentésbeli pontosításokat. Egy percet kap Arnaud Danzsan, mert koordinátorként már kapott szót. De ténybeli emlékeztetésre van szükség, ténybeli emlékeztetést szeretnék tenni, amit az Europol jelentés is megerősít. A letartóztatások 50%-a a terrorista motivációval kapcsolatosan 2017-ben Európában, kb. 7000 emberről van szó, 700 emberről van szó, ők nem feltétlenül követtek el támadást, csak gyanúba keveredtek, 50%-uk volt Európai Unión kívülről származó személy. Mondta, nem azt mondom, hogy migráns, de nem Európai Uniós. Nem az Európai Unió termelte ki őket, nem itt születtek, itt nőttek fel. A második statisztika, amire emlékeztetnék, 2017 tendenciája az elkövetett terrorista cselekmények tekintetében és hála Istennek ez az év jobb volt, mint a e, korábbi öt, tehát az elkövetett cselekmények közül mindegyik, mindegyik nem európai származású ember által volt elkövetve, és 12 kapcsolódott a barcelonai hálózathoz, és a 2017-es augusztusi spanyolországi támadáshoz. Én nagyon szeretném, hogy ezek a számok máshogy legyenek. Nagyon jó lenne, hogyha törölhetnénk bármilyen kapcsolatot a menedékkérőkkel, de ezek között, mögött, a számok között van realitás. És azt gondolom, hogy a feladatunk az az, hogy klinikai tisztasággal vizsgáljuk, alapossággal vizsgáljuk azt, ami előttünk áll. Diaz Demera kolléga felvetésére azt mondanám, hogy nem kell, hogy kimondjuk, hogy migráns, jó, de nem Európai Uniósak. Viszont, hogyha nem mondjuk ki, hogy migráns, akkor az ugyanúgy abszurd, mint hogyha ö, valami más ö, pontatlanságot követnénk el. Ivo Belet, Krisztina Wimberg, Szilvi Guillaume a hozzászólók sorrendje. Aztán Anna Gomes. Ivo Belet már nagyon régen szót kért. Jó, jó, akkor Szilvi Guillaume kap szót. Moi, euh, comme présidente, je suis quand même obligée. Nos hát elnöként nekem tiszteletben kell tartani a szó kéréseket, a kollégák felszólalási kérelmeit és ennek a sorrendjét illetve a különböző általok betöltött funkciókat. Ivo belet, aki körülbelül 25 perce kért szót, de mivel nem koordinátor és nem árnyékeladó, csak most kap szót. Köszönöm, elnök asszony, nagyon rövid leszek. Nagyon sok minden már elhangzott, és sok elemmel egyet is értek, nem mindennel, de egyetértek például azzal, hogy én is szíves köszönetet mondok a két jelentéstevőnek, Helgának és Mónikának. Egyetértek azzal is, amit Arnó mondott, mindennel, amit ő mondott. Persze az alapelv az kell, hogy legyen, hogy utalunk az, a, az alapjogokra, de nem minden bekezdésben. És akkor most a konkrét gyakorlati megoldások, hiszen ez a feladatunk, hogy ilyeneket fogalmazzunk meg, erre kaptunk mandátumot a javaslatokra összpontosítsunk, azokra, amik megvédik az állampolgárokat. Én nagyon sok módosítót nyújtottam be Mónikával, Árnóval és másokkal együtt, de csak pár dologra térnék ki. A legtöbbjük arról szól, hogy el kell mélyíteni az információcserét a tagállamok között, a tagállamok és az Európol között. Ez alapvető fontosságú, nagyon konkrétnak, pontosnak kell lennünk, konkrét jogszabályi változásokat kell az asztalra letennünk. Az online fenyegetések, ezekkel muszáj foglalkoznunk. Tudjuk azt, hogy a meglévő internetes adatokat elemző egység létezik az Europolon belül, de javítsuk az ő működésüket, hogy az online fenyegetésekkel kapcsolatos bűnügyi nyomozásokat segíteni tudjuk. A terrorizmus elleni munkacsoport, tudom, hogy kényes kérdés, tudom, hogy ez egy Európai Unión kívüli tagállamok hatáskörébe tartozó kérdés, de biztos vagyok benne, hogy van módja, hogy az Európai Bizottság, az Európai Unió támogassa ezt az együttműködést, és megkönnyítse a terrorizmus elleni platform, illetve az Európol között. Miért ne lehetne ez lehetséges? Úgyhogy a kollégákkal ezt is felvetettük, és szeretném, hogyha bevennék a kompromisszumokba. Ez a bizalomépítésről szól. A terrorizmus ellenes munkacsoport, a nemzeti kompetencia, a titkos szolgálatok. Igen, az ő hatáskörük, de miért ne lehetne a jelenlegi helyzetben a bizalomépítés egy lehetőség? És végül, de nem utolsó sorban elnök asszony, kedves kollégák, a börtönökről ne feledkezzünk meg a börtönökről. Nagyon komoly szakértelem áll rendelkezésünkre itt a szakbizottságunkban. A börtönnekkel foglalkozó szakértők beszéltek a radikalizációról, ami ott történik. Van egy francia példa, ami nagyon hasznos bevált gyakorlat. Ez szerintem a közös javaslat sortunkba be kéne venni, mint egy ajánlás. Nagyon konkrét megoldásokra és ajánlásokra van szükség, hiszen a közvélemény azt várja tőlük, hogy az Európai Unió erősítse meg állampolgárainak védelmét. Elnök, köszönöm szépen. Kis Krisztina Wimberg kap szót. Tack för ordförande och ett stort tack till Helga. Köszönöm szépen, elnök asszony, és óriási köszönet illeti Helgát és Monikát is a jelentésért. Nagyon fontos ez a jelentés, és ezt láthatjuk abban is, abból is, hogy mennyi módosítót nyújtottak be. Ami a terrorizmus bizottságot illeti, és azt, hogy fennmaradunk-e a jövőben, vagy nem, hát a, meglátjuk. Julian King-től, amikor az irányelvekről és a végre nem hajtott dolgokról beszélt, vagy a PNR-ről, akkor Helga nagyon világosan fogalmazott, azt mondta, hogy nagyon sok aspektus van, amiknek a végrehajtására még nem került sor. Ami most a kifejezéseken, szavakon való rágódást illeti, persze fontos, hogy bizonyos kifejezéseket hogyan használunk. Beszélünk a szélsőségről, az erőszakról, a radikalizációról, illegális asszimilációról, integrációról, stb. Lehet forgatni jobbra-balra a szavakat, lehet, hogy valakinek ez a kifejezés tetszik jobban, másoknak más. De amikor az integrációról beszélünk, akkor nagyon fontos a pontos szóhasználat, mert a nem megfelelő integráció az gyakran radikalizációhoz vezet. Ez tény. Naiv azt gondolni azok részét, akik itt ülnek, akik a, hogy azt mondják, hogy nincs a migráció és a terrorizmus között kapcsolat. Van. Tudjuk ezt. Láttuk Stockholmban, láttuk Berlinben, Turkuban, Finnországban is. Úgyhogy ezt figyelembe kell vennünk. Az okait vizsgáljuk annak, hogy az emberek miért radikalizálódnak, ahelyett, hogy elkennénk, hogy mi és miért történik. Természetesen nem minden migráns radikalizálódik, de el kell ismernünk, hogy történt egy növekedés a radikalizálódók számában. Meglátjuk, hogy a szavazás majd hogy fog zajlani, sokan nyújtottak be módosítókat, én is. Merci beaucoup. Nagyon köszönöm a hozzászólását. Birgit Szippel következik. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte noch... Köszönöm, elnök asszony. Arra szeretnék visszatérni, amit Diaz Demér a kollégánk mondott a fogalmakkal kapcsolatosan, mert éppen volt egy kis vitánk azt illetően, hogy minden elkövető migrációs háttérrel rendelkezik-e. Azt hiszem, hogy itt a terrorizmusról, illetve a támadásokról beszélve különbséget kell tennünk. A terrorizmus esetében sokan beleérték, hogy iszlamista megalapozottságú. És aztán merényletekről, támadásokról ö, olvasunk, és nem világos, hogy az iszlám megalapozottságú, vagy más szélsőségek által bal, vagy jobboldali, vagy szeparatista ö, elkövetők által végrehajt cseleke, végrehajtott cselekedet. Danzsan úr számadatokat is hozott az iszlamista hátterű merényletek kapcsán, és azt hiszem, hogy fontos arról beszélni a helyütt, hogy mik is az okai annak, hogy az emberek radikalizálódnak, és ezek az okok részben az integrációban rejlenek az integráció az nem egy egyirányú út, tehát ez nem egy követelés azok számára, akik idejönnek most hozzánk, hanem saját magunk számára is egy erőfeszítés, mert nem elég az, hogy valaki eljön ide, nyelvet tanul, iskolába jár, mindent megpróbál jól csinálni, és továbbra is diszkrimináljuk. Te Mohamed vagy, mondjuk neki, ezért nem kapsz lakást. Tehát ez egy erőfeszítés mindkét fél részéről, és azt hiszem, hogy az iszlamizmus kérdésének felemlegetés általánosságban nem segít minket ebben a jelentésben, de a teljesség kedvéért megemlíteném, ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a világpolitikai fejlemények a nyugati államok, illetve Irak, Szíria, Afganisztán közötti konfliktusok erősödnek, és aztán itt van még az iszlám állam és merényletei. Azt hiszem, hogy itt hosszú távon ezt a problémát nem tudjuk megoldani, ehelyütt nem tudunk erre megoldást találni de a fogalmak kapcsán az lenne a kérésem, hogy nagyon pontosan vizsgáljuk ezt meg, és ez az irreguláris migráció fogalmára is igaz. Sokan az irreguláris migráció alatt azokat értik, akik csupán munkakeresési célra jönnek hozzánk, de erre a munka, menekültügyi rendszert veszik nem helyesen igénybe. Ugyanakkor mindenki, aki háború és politikai üldöztetés elől menekült, jogi szempontból irreg- irreguláris menekült, hiszen nincs vízuma, amit általában az embernek meg kellene kérvényezni, hogy beutazzon. Tehát ez a megkülönböztetés, hogy mi a menekült, mi a szabályos, a legális menekült, az illegális menekült, hát itt figyelni kell ezekre a fogalmakra, és esetlegesen a bírós, hogy a bíróság kérjen magyarázatot tőlünk, hogy mit is gondoltunk ezen fogalmakat használva, hát ezt nem szeretném. És természetesen mindez nagyon megnehezíti a jelentés dolgát, és nagyon nagy kihívást jelent majd a kompromisszumok kialakításán és a következő napokban. Elnök, köszönöm Birgit. Az alapvető probléma itt a megelőzés, illetve az egyensúly megtalálása a jelentésben. Anna Gomes megint csak szót kért. Most hallgassuk meg a kéréseket, kérdéseket, és aztán Onidi úr fogja a bizottság véleményt megfogalmazni, majd pedig a két jelentéstevőnk, Anna. Köszönetet szeretnék mondani több kollégának, Májtának, Agustin Diaz de Meirának, Arno Danzsannak és Birgitnek, akik kiemelték, hogy mennyire fontos a szemantikai pontosság. Ez meghatározó. Azt illetve, hogy hogyan is olvassák, értelmezik majd ezt a jelentést. Azt hiszem, hogy itt egy egyetértés látszik körvonalazódni, hogy eh, ugye itt senki nem akarja tagadni, hogy vannak migránsok, eh, de itt a külföldi eredetről való beszélés a kérdés. Azt láthatjuk, hogy gyakran a nyelvezet, amit választunk, például az idegen vagy a külföldi harcosok kapcsán. Ez valahogy arra mutat rá, hogy az integráció kudarcai ők nálunk. Tehát valóban fontos a nyelvezet. És amit Van Orden úr mondott, hát neki igaza van, hogy Írországban az áldozatok nagy része katolikus volt, igen, de hát van-e annak oka, hogy soha nem beszélünk a katolikus terrorizmusról, noha ez evidens lenne, mert nem akarunk összekeverni dolgokat, nem akarjuk megalázni a katolikusokat, megsérteni őket, és a többi. És pont ez az ok annak, hogy nem lehet ezt megtenni a muszlimokkal sem, mert persze le kell küzdeni a terrorizmust, akik olyan személyek esetében, akik az iszlamizmusra alapulnak, alapoznak a tették elkövetésekor. Nagyon fontos tehát a szemantikai pontosság politikai szempontból. Aztán itt a másik dolog, a terrorizmus, amely bármiféle iszlamista ideológiát vagy az iszlamizmust említi. Ez egy önellentmondás, ez a fogalom. Ugyanakkor meg kell nézni, hogy a terrorizmus leküzdéséhez mindenféleképpen európai dimenzióra van szükség. Egyetlen európai ország sem képes arra, hogy egyedül, akár a Nagy-Britannia, akár Nagy-Britannia sem képes hatékonyan leküzdeni a terrorizmust. Európára van tehát szükség, európai együttműködési mechanizmusokra, és ez egy nagy ütőkártya lehet ennek a jelentésnek. Merci bien, Anna. De... Köszönöm, Anna. Köszönöm, hogy pontosítottál néhány dolgot. Minden kolléga, aki szeretett volna hozzászólni, hozzászólt? Akkor Lidi úr következik. Lidi úr következik, és utána pedig a két jelentéstevő, társjelentéstő. Köszönöm szépen, elnök asszony, a lehetőséget, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Tudják, hogy a bizottság számára is mekkora jelentésű ez a jelentés azért is, amit az imént Gomes asszony elmondott. Az Európai Unióban többet kell tennünk a terrorizmus elleni harcban, és tudván, hogy EU-s szinten ebben a témában elég sok az új fejlemény, meg kell mutatnunk azt, hogy az Európai Parlament erős partner ebben a témában. Ez egy nem könnyű feladat, hogy ezt megmutassuk. Én is említettem ezt, King biztos úr is említette ezt a múlt héten, nagyon jó a jelentés, mert az eredeti formájában is nagyon sok hasznos tartalmat fedezünk fel a jelentésben. Látható, hogy az összes képviselőit a szakbizottságban mindent megtesz azért, hogy jobb legyen a jelentés, nagyon nagy odaadással, szenvedéllyel viseltetnek a jelentés irán és, iránt, és nagyon sok jó új ötletet is hallottunk a mai napon az eddigiekben is. rengeteg módosító érkezett, az ezzel kapcsolatos munkát megpróbáljuk az önök számára egy kicsit leegyszerűsíteni, ezért mondom azt, hogy bizonyos dolgokra kéne fókuszálni, egyik a végrehajtás lenne ezzel kapcsolatban. Nagyon erőteljesen kell fogalmazni véleményem szerint. Tehát a létező jogszabályokat kell mindenképpen teljes mértékben végrehajtani, vannak európai jogszabályok erre vonatkozóan, meg kell nézni azt, hogy az európai tagállamok ezt, ezeket a jogszabályokat hogyan hajtják végre, és ebben a témában nagyon jó útmutatókat, illetve ajánlásokat fogalmaztak meg. Például a közterek védelme, illetve a pénzügyi eszközök is fontosak, hogyan lehet a tagállamokat támadni ebben az igyekezetben. Azt gondolom, hogy ez is tehát nagyon aktuális. A második ilyen főcsapás az lenne, hogy ne kérjünk új dolgokat, amikor számos jogszabály már létezik. Például CBRN-ről nem kell egy új akcióterv, vagy a közterekről sem kell egy új útmutatás, ez már megvan. Ezeket kell használni, és több olyan módosító is van, aminek ez lenne a célja. Kérem, hogy tehát ezekre a nagyon gyakorlati ajánlásokra központosítsanak. Radi- radikalizáció szerintem az alapüzenet megfelel a magas szintű szakértőcsoport ajánlásainak. Véleményünk szerint nem, nincs értelme egyetlen közösséget sem stigmatizálni, azt lehet, azt el lehet ismerni, hogy, egy, hogy a radikalizációnak egy egész ideológiai spektruma van. Meg kell vizsgálni inkább azt, hogy milyen lehetséges módszerekkel lehet fellépni. Nagyon sok módosító nehéz fába vágja a fejszéjét, például finanszírozás, hogyan lehet megvonni a finanszírozást olyan helyek től, ahol eh, radikalizá- amelyek radikalizációs eh, fészkek, illetve hogyan lehet az oktatással és a képzéssel megelőzni a radikalizáció kialakítását, kialakulását. Szerintem itt is többet lehetne még tenni. Áldozatok kérdése. A módosítók nagyon bölcsen próbálnak a lényegre szorítkozni, mi hamarabb meg kell lenni az eredményeknek, az, létezik egy IP Pilot Request, ez egy koordinációs központ lenne. Jó lenne, hogyha erre az eszközre koncentrálnának, és nem kezdenének el európai ügynökségekről beszélni, és ebből kiindulva lehet még bizonyos dolgokat kidolgozni, vannak ilyen javaslatok a módosítók között, például, hogy hogyan lehetne a járulékos áldozatokat és megvédeni például az első szemtanúkat, vagy azokat, akik ellátták az első sérülteket. Erre is ki lehetne térni szerintem, és ez egy közös munka. Aztán a prioritási kezdeményezésekről folyik a vita, ezeknek, ezek nem jelentek meg még a jelentésben. Szerintem nem részletesen kéne azt kimunkálni, hogy az egyes jogszabálytervezetekben mire lenne szükség, hiszen még nem tudjuk pontosan. Például, hogy egy X savnak meg kell jelennie a robbanék, robbanószer prekurzorok között, nem erről van szó, de nagyon fontos az, hogy az alapelvekkel tisztában legyünk. Ez, való, ez igaz az interoperabilitási csomagra. Ez a ennek a csomagnak nem az a lényeg, hogy több információt gyűjtsünk össze, hanem hogy jobban fel tudjuk használni az összegyűjtött információt. Kiváló alkalom ez a jelentés arra is, hogy az elektronikus bizonyítékokat, bizonyítékok kérdését fölkaroljuk, tehát jobban kell felhasználni az elektronikus bizonyítékot, és meg kell nézni azt, hogy az online tartalmak mennyiben járulnak hozzá ezekhez a folyamatokhoz. Nagyon fontos az, hogy ne csak erre a jelentésre koncentráljunk, hanem nézzük meg azt is, hogy a jövőben mire kell majd odafigyelnünk, például a terrorizmus finanszírozását elősegítő tranzakciós rendszer, ez egy egész komoly, bonyolult hálózat, ezt is fel kell tenni. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, köszönöm a jelentéstevőknek, köszönöm mindenkin, mindenkinek ezt a munkát, nagyon szoros volt az együttműködés, és nagy megtiszteltetés volt ez számomra. És biztosak vagyunk már most abban, hogy nagyon jó minőségű lesz majd ez a jelentés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen szakbizottság nevében az elemzését, a lelkesedését a munkánk iránt, az egyensúly keresésben emlékeztetném, hogy rengeteg módosítónk van, és az állampolgárok óriási várakozásokkal tekintenek elébe a munkánknak. Ez biztonság az egyik prioritása az állampolgárok számára, a terrorizmus elleni harc egész Európában. És európaiként is mondhatom, hogy nagyon sok munkánk maradt még. Itt a szakbizottság munkájának végeztével is nehéz a helyzet, de meg kell találni a különböző álláspontok között a, az egyensúlyt. Eléggé eltérőek a vélemények, de azt gondolom, hogy együtt talán sikerül majd jó megoldást találnunk, egy olyan egyensúlyt, ami nem csak technikai jellegetű, jellegű, hanem politikai jellegű is. További készlekedés nélkül a két elő jelentéstevőnknek adnám meg a szót, talán esetleg most fordított sorrendben, vagy nem tudom önök hogy szeretnék. Akkor most a két jelentéstevő asszony, Helga lesz az első? Vagy Mónika? Helga? Helga, önni a szó. Köszönöm, elnök asszony, kollégák, akik maradtak, nagyon bátrak. Tudom, hogy volt, akinek el kellett menni szavazni, de mindannyiuknak köszönöm a hozzászólásaikat, a aggodalmaikat értem a migrációs a terrorizmus kapcsolatával kapcsolatban. Soha nem fogjuk azt mondani, hogy minden migráns potenciális terrorista, de fordítva sem mondjuk azt, hogy minden terrorista migráns. Azt gondolom, hogy ami itt fontos az az, hogy ne feledjük el, hogy vannak olyan terroristák, akik az Európai Unión kívülről érkeztek. Csak úgy, ahogy Danzsen úr mondta, az Európol számai eléggé evidensek. A letartóztatottak 50%-ának van valamilyen kapcsolata egy migráns háttérrel, de tudom, hogy nagyon óvatosan kell fogalmaznunk, folytatnunk kell ezt az alapos és óvatos munkát az árnyék előadói ülésen, hogy sikerüljön a megfelelő terminológiát kiválasztani, és közben ne rejtsük véka alá a tényeket. Hiszen fontos, hogy ebben a jelentésben tények legyenek, és ne valamilyen virágos nyelvezettel elrejtsük azt a tényt, hogy egyébként vannak konkrét információink. Gomes asszony, az ön hozzászólása az áldozatok 95%-áról, hogy ők muszlimok lennének. Én ezt nem tudtam, lehetséges, hogy igaz, és hogyha igaz, akkor azt mondanám, hogy ez inkább globális szinten igaz, nem annyira, mint Európában. A Brüsszel és a Párizsi támadások során nagyon sok olyan áldozat volt, akik muszlimok voltak, de nem az áldozatok 90%-áról vagy 95%-áról beszélhetünk ezekben az esetekben. És igazából azt gondolom, hogy ez nem is releváns. Az a lényeg, hogy mindenkit meg kell védenünk az Európai Unióban, függetlenül attól, hogy katolikus protestáns vagy muszlim. Mindenkit meg kell védeni a terrorista támadások ellen és a szélsőséges erőszaktól. Ez a lényeg. Úgyhogy azt kérném, hogy próbáljuk meg nem elveszíteni a fókuszt. Ennek a jelentésnek az a célja, hogy a terrorizmus ellen lépjen fel, függetlenül attól, hogy mi van e terrorizmus mögött. A terrorizmus jelentős része az iszlám szélsőséghez kapcsolódik, de más terrorizmus formák is vannak, amiket nem hagyhatunk figyelmen kívül minden típusú terrorizmusra, és az ez elleni küzdelemre kell összpontosítanak. Az együttműködés rendkívül fontos Európában, még fontosabb ma, mint valaha. Hogyha emlékeznek rá, a biztonság nemzeti kompetencia, úgyhogy jó egyensúlyt kell találnunk, és meg kell találnunk a módját annak, hogy minden tagállamot meggyőzzünk arról, hogy dolgozzanak együtt. Hiszen a jelentés azt mutatja, hogy problematikus a helyzet nagyon sok tagállam még irányelveket, európai irányelveket sem hagyott, hajtott végre, és nem tudom, hogy azért, mert ez nem fontos, vagy eh, még ők eh, nem kerültek szembe ilyen por- problémákkal, úgyhogy várakozó állásponton vannak, de a terrorizmus számít mindenhol, még ott is, ahol nem kellett, hogy megtapasztalják, hála Istennek a saját bőrükön. De ez nem jelenti azt, hogy a jövőben eh, sem lesz veszély, úgyhogy közös frontra van szükségünk. Még szerettem volna reagálni a jobboldali terrorizmusra is. Igen, ez is probléma, valóban. A jelentéstervezet jelen pillanatban a biztonsági szakértők adataira támaszkodik. Hogyha úgy gondolják, hogy van hiányzó információ a jobboldali szélsőséges terrorizmusra vonatkozólag, kérem, ezeket a tényeket adják meg nekünk. Tudom, hogy alkalmazotti szinten már volt erről eszmecsere, és hogy keresik az információ forrásokat, nem csak újságcikkekben, köszönöm, hanem valami komoly, tudományos kutatást várunk, ami segítene bennünket ennek a feltárásában. Nagyon fontos lenne, és nagyon örülnék, ha kiszelésíthetnénk a hatáskörünket, a, a jelentés hatókörét, és minden típusú terrorizmusról szólhatnánk. Volt még egy sor probléma, amit felvetettek a kollégák, volt, amit többször is. Ö, attól nem lesz jobb, hogy elismétlem ezeket, úgyhogy most még egyszer köszönetet mondok az árnyékeladóknak és a koordinátoroknak a munkához való hozzájárulásukért, és érdeklődéssel várom az elkövetkezendő hetek munkáját. Nagyon fontos, hogy világos, koherens jelentésünk szülessen, ami az összes állampolgárunknak az érdekét szolgálja, független attól, hogy milyen vallási háttérrel rendelkeznek. Európai állampolgárokról beszélünk, és pont. Köszönöm. Köszönöm szépen, Helga, Monika, öné a szó. Nagyon köszönöm, elnök asszony, és Helga Stevens társ jelentéstevőnek is köszönöm, akivel nagyon szorosan és bizalom teljes viszonyban tudtam együttműködni. működni Ugye az, hogy az eltúzottak 95%-a muszlim, ez globális adat, a síták, szuniták egymás elleni konfliktusaira utal, és nem kezeljük ezeket a tényeket mi a jelentésben, tehát ez az EU-n kívüli szám, nem ez a mi jelentésünk középpontja, és ezért nekünk nem releváns ez az adat. Az áldozatok, mindannyian áldozatok, mindegy, hogy milyen vallások, vagy honnan származnak, hogy külföldiek, belföldiek, bármilyen vallások, ez teljesen jelentéktelen tény a mi szempontunkból, mert hasonlóan jól akarjuk kezelni az áldozatokat, a támogatási sztenderdeket valamennyi áldozat számára optimalizálni, úhatjuk a lehetőségek függvényében Májta, neked is köszönetet mondok, köszönöm a javaslatokat, ezeket megpróbálom a jelentésben rögzíteni majd. Ami a terrorizmus témáját illeti, fontos az, hogy különbséget tegyünk a terrorizmus különböző fajtái között. Ezek különböző mozgató okokkal rendelkeznek, különféle utakon keletkeznek, és ha ezeket nem ismerjük, akkor a helyes választ sem tudjuk megadni erre a jelentésre. Néha a válaszok egyáltalán nem is helyesek. Esetleg egy társadalmi fejleményt nem vettünk észre, nem akartuk észlelni, hogy ez létezik, mert nem illik bele a társadalmi normáinkba. Ugyanakkor mégis vannak a feleménynek ezen formái, ezek léteznek, és az Európol és az összes tagállami jelentései szerint jelenleg az iszlamista terrorizmus jelenti számunkra a legnagyobb kihívást, és emellett van szélső jobboldali, szélső baloldali, szeparatista szélsőség, illetve vallási és szeparatista motivációjú terrorizmus formák. itt a probléma, ami jelenleg a legsürgetőbben szorít minket, azt valahogy meg kell neveznünk szerintem, és nem pedig általánosságban mozogni, hogy van egyfajta szélsőséges erőszakforma, vagy valamilyen terrorizmus forma. Szerintem a különbizottságunknak pontosan kell fogalmaznia, és az mm, részünkre az Európoltól, tagállamoktól, bizottságtól szolgáltatott tényekre kell hivatkoznunk nagyon pontosan, nem szabad mindent általánosítani és felvizezni. A második téma a radikalizáció. Nos, ami a büntetőjogi kérdéseinket illeti, itt az erőszakos extremizmus területe a lényeges. Az, hogy hogyan keletkezik ez? Hogyan lehet ezt megelőzni? Ide kapcsolódik a radikalizáció. Mert a radikalizáció különböző szakaszai révén lehet eljutni egy ilyenfajta extremizmusig. Tehát mi magunk vakítanánk el magunkat, hogyha nem vizsgálnánk meg pontosan a radikalizáció különböző fokozatas itt, és ezt nem építenénk be a jelentésbe. Mindenkinek igaza van, akik azt mondják, hogy meg kell vizsgálnunk a megfogalmazásokat, ugyanakkor francia és német, valamint olasz, spanyol jelentésekből világosan kitűnik, hogy bizonyos problémák az integráció területén és a második nemzedék integrációja területén megtapasztalhatóak, nem tekinthetünk félre, ezeket a problémákat meg kell neveznünk, Ugye itt a migránsok második nemzedékéről van szó, akik nem integrálódtak teljes mértékben, és ezért keresik meg őket terrorista csoportosulások az EU-n kívül, vagy harmadik országokból finanszírozásokkal, hogy aztán lehetséges, lehetséges szélsőségesekként vessék be őket, vagy akár magányos farkasokként működjenek figyelni kell arra, hogy a második nemzedék nagy része integrálódott, de mégis van egy része ennek a hullámnak, akik ezt nem tudták elérni, például Nagy-Britanniában, ahol nyilvánvaló problémák és nehézségek állnak fenn. Aztán a második dolog, ami egy kicsit problémát okoz számomra, ezek az általános megfogalmazások, mi nem általános illegális migrációról beszélünk általánosságban, hanem specifikusan megnevezzük, hogy hol is vannak a problémák. Tehát az, hogyha ezeket a megnevezéseket, pontos megnevezéseket és a tényeket kivennénk a jelentésből, az elhibázott lenne. Persze tény az, hogy egyesek kiaknázzák ezt a helyzetet, profitálnak ebből, hogy a határokon nagy migrációs válság uralkodik, és a határok nem mindenhol vannak megfelelően őrizve. Az EU-nak sem volt erre mindig készsége, de hát most már erre vannak eszközeink, hogy jobban fel legyünk készülve erre a helyzetre, és a jövőben meg tudjuk magunkat védeni, az eurodakot megváltoztatjuk, és a többi. Sokan profitáltak ebből, de ez nem jelenti a migránsok vagy a menekültek szidalmazását, hiszen nem ők jelentik a problémát, hanem azok, akik az ellenőrizetlen helyzeteket bűnözői célokra használják ki, ők jelentenek problémát, őket igenis meg kell nevezni, az embercsempészeket és a többi, és azokat a problémákat, amik ezzel összefüggenek. Még egyszer pontosan át fogom nézni a jelentésemet, hogy hol lehet kiigazítani bizonyos megfogalmazásokat, hogy ne adjanak okot félreértésekre. Aztán, hogyha az autóvezetők alkoholszintjét ellenőrizzük, akkor nem arról van szó, hogy azt feltételezem, hogy minden autóvezető alkoholt fogyasztott vagy alkoholista. Ennek ellenére igenis szükség van az alkoholtesztekre a vezetők esetében. Ez nem egy automatikus sértés az autóvezetőkkel szemben. Mert az alkoholfogyasztás mindenképpen problémát jelent az autóvezetésnél, ezt nem lehet máshogy megfogalmazni. Tehát itt meg kell fogalmazni a problémákat, és erre megoldást találni nem arról van szó, hogy valakit csak úgy általányban úgymond meg akarnánk támadni. De az, hogy tabuként kezeljünk dolgokat, hogy azért, hogy ne nevezzünk meg csoportokat, akkor az megint csak elhibázott lenne, így nem adnánk támogatást a rendőri szerveknek, az igazságügyi szerveknek. Én a rendőrségi, biztonsági titkosszolgálatoknak meg szeretném adni az Európai Parlament szükséges támogatását, hogy tudják, számíthatnak támogatásunkra, amikor kőkemény munkájukat végzik, és akár életüket is vesztik. Például Franciaországban egy rendőrségi tisztviselő áldoz, túszként jelent, túsznak jelentkezett egy ilyen cselekménynél, és aztán elhalálozott a cselekmény során. Tehát nekik nincsen egyszerű munkájuk ezeknek a személyeknek, gyakran illetjük őket kritikával, de azt hiszem, hogy nincs meg az a támogatottságuk, amire szükségük lenne, hogy ezt a nehéz munkát el tudják végezni. Elnök, köszönöm Monika. Maite? Bueno. Csak nagyon röviden. Olyan témákról gondolkodunk, mint például a fókusz és a terminológia. Monika, Franciaországban és Spanyol, Spanyolország és Franciaország határán a Pireneusokban, hát ez egy olyan határ, amit nagyon nehéz lezárni, és azért a terroristái itt jöttek-mentek. Ez se nem a Pireneusok hibája, se nem a rendőrség hibája, sem a határ hibája. A lényeg az, hogy legyenek biztonságos határaink, mert mindig lesznek, lesznek olyan emberek, akik át tudnak menni a határon. és szerintem nem, nem arra kéne koncentrálni, hogy itt egy ember folyamról van szó. Természetesen nagy folyamban nem lehet átjutni a határon. Mikor 95-ben az Al-Qaida terroriz, egyiptomi Al-Qaida terrorizmus bejutottak egy országba vagy a másikba, akkor nem beszéltünk tömeges migrációról. Nem lényeges a tömeges migráció. A lényeg az, hogy biztonságos határokra van szükség, de sose lesznek százszázalékosak a határok, a Pireneusokban sosem lesznek százszázalékosak a határok, és nem ezért vagyunk felháborodva, tudjuk, hogy vannak terroristák általánosságban. Néha meg tudjuk fogni a terroristákat a határon, néha nem. Nézzük meg, mi a rendőrség feladata. Szerintem ebben egyetértünk, és szerintem biztos megtaláljuk annak a módját, hogy hogyan lehet jól definiálni a lényeget a jelentésünk szempontjából. Elnézést, csak eszembe jutott ez a gondolat. Köszönöm, Majte. Monika fog reagálni. Lenne egy plusz érvem. Azt mondtuk, hogy biztonságos határokra van szükség de arra is gondolnunk kell, hogy van itt egy, hogy miután túl sok volt az ellenőrizetlen migráns, vagy bevándorló, vagy menekült, nem volt meg a regisztráció, és ez vezethetett különböző veszélyekhez, mi Németországban azért nem tudtunk felgöngyöríteni egy, egy terrorista próbálkozást, mert nem voltak meg ehhez az adatok. És más identitással, más személyazonossággal jöttek be ezek a terroristák Európába. Azt gondolom, hogy az ellenőrzés is kérdéses, hatalmas tömegek jönnek, ezért nem tudnak a tagállamok közül egy-néhányan ezt, nem tudják ezt kezelni. Nem kritizálom ezzel Görögországot. Nyilván, hogyha minket rohamoznának meg így, mi sem tudnánk ellenállni. De az egész biztos, hogy az okosabbja majd átcsúszik valahogyan a hálón, ak- akkor is, hogyha ezek terroristák, bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy a határokat ellenőrizzük. Elnök, köszönöm szépen a kollégáknak, köszönöm a munkát. Említettem, hogy várjuk a jelentést, de minket is várnak. Úgy vélem, hogy az első sűrű eszmecsere után mindenképpen jól kell végződni ennek a közös munkának, például a definíciókkal kapcsolatban. Jó lenne, hogyha nem szét nem széttáró, szét mozgó lenne a mozgánk végeredménye, hanem egy egységes munka lenne ez. Jean Jaurès azt mondta egyszer, hogy a bátorság az, hogy az igazságot akarjuk kimondani. Mi, defini- mi a definíciókat szeretnénk pontosítani. Szerintem ezzel még elég sok időt kell eltöltenünk, hogy ügyesek legyünk, ne stigmatizáljunk senkit, viszont precízen meg tudjuk fogalmazni azt, hogy mégis kire vonatkozik az, vagy kikre vonatkozik az, amivel foglalkozunk. Még egy utolsó gondolat. Szeretném, hogy aki azért hiányzik, mert beteg, az gyógyuljon meg, mindenkinek jó étvágyat kívánok. November közepén találkozunk, addig még nagyon sok munkaórát szentelünk majd ennek a témának, különös tekintettel a kompromisszumos módosítókra. Köszönet a két társjelentéstevőnek, illetve a az árnyék jelentéstevőknek ők már nagyon sok munkaórát szenteltek ennek a témának, ennek a nagyon fontos jelentésnek. Köszönet mindenkinek, és mindenkinek kellemes napot kívánok!